Colleghi, dobbiamo iniziare. Nos, kedves kollégák, akkor megkezdenénk ma délutáni ülésünket, mondja az elnök úr. Kedves kollégák, először is Szeretném tájékoztatni önöket a napirend módosításáról, ugyanis Tarabella úr részéről egy kérés érkezett, és azt javasolnám, hogy az európai alapról szóló szavazást halasszuk el annak érdekében, hogy kompromisszumos indítványokat dolgozhassanak illetve Szárbu kolléganőnk nem tud eljönni a holnapi ülésre, ezért az ő jelentésére vonatkozó szavazást is el fogjuk halasztani tehát március 25-én kerül majd sor e jelentésekre vonatkozó szavazásokra. A napi rendezem ezen módosításával kapcsolatban azt mondom elnöknek, hogy 11-kor fogjuk megkezdeni az ülést, a koordinátorok ülése pedig holnap 10 órakor kezdődik. Hogyha nincsen ezzel kapcsolatban ellenvetés elfogadottnak tekintjük a napi rendet, és ugyanez vonatkozik a jegyzőkönyvekre is. Most pedig azonnal megadnám a szót illetve üdvözölném először is Michel Barnier urat, aki a belső piacért és szolgáltatásokért felelős európai biztos, és olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek nagyon fontosak szakbizottságunk számára. Tájékoztat minket észrevételeiről a pénzügyi termékekkel kapcsolatban, illetve foglalkozunk az élelmiszerellátási lánc jobb működésével, illetve tájékoztat minket a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló zöld könyvről. Misel nagy örömünkre szolgál, hogy eljöttél hozzánk. Nagyon kevés az időnk, ugyanis négykor el kell mennie a biztos úrnak a ciprusi válság következtében. Ezért kérem a kollégákat, hogy igyekezzenek jelentkezzenek a felszólalók a hmm. Michel, parancsolj! Köszönöm szépen, Paulo! Nagy örömömre szolgál, hogy korábbi francia mezőgazdasági miniszterként is, ugye, akit már ismertem, meghívott, és hogy önökkel megoszthatom néhány gondolatomat. Egy olyan komoly politikai témában, amely most ö, joggal van napirenden, amely továbbra is ugye ö, kedvenc témám. Hosszú, intenzív hét áll előttünk, amikor az Európai Parlament Giovanni Levia előadóval és Capulos Santos úrral és Michel Dantannel közösen már eddig is sokat dolgoztak az új mezőgazdasági és élelmiszerellátási modellen, és amelyről azt gondolom biztosként, aki ugye a belső piaci szolgáltatásokért vagyok felelős, de mint korábbi mezőgazdasági miniszter is hazámban, hogy ennek a témának nagy jelentőséget kell tulajdonítani, és különösen az átláthatóságnak, a nyomon követhetőségnek, a minőségnek e kapcsán, és a fenntarthatóságnak is. Számomra ez a modell, hölgyeim és uraim, ez az európai modell még nem elég erős, még meg kell erősíteni. Ez inkább cél és célkitűzés, és azokat a szavakat, amelyeket használunk és leírunk, azokat most tartalommal kell megtölteni. A, a piac és a piacra való visszaélés esetei tükrében. Az első eszközök kezünkben ahhoz, hogy megerősítsük ezt a modellt, ezt a mezőgazdaság és vidékfejlesztési modellt, ez a piacon kerül, keresztül történhet, hogy a mezőgazdaság jobban áll, ellen tudjon állni az áringadozásnak, a válságnak, be kell erősíteni a termelői szövetkezeteket, a szabályozást pedig úgy kell alakítani, hogy fenntartható legyen a termelés és össze kell fognunk, ezt egyébként teszem is a bizottság más tagjaival is ennek érdekében. A közös mezőgazdasági politikának fontos eleme az élelmiszerellátási lánc, és ennek az átláthatósága kereskedelmi értelemben is, és az a szabályozás, amely kizárja, vagy legalábbis visszaszorítja a spekulációt, az árspekulációt a piacokon, az utóbbi években tudjuk, hogy nagyon nagy áringadozás volt tapasztalható a nyersanyagokban, az élelmiszer nyersanyagokban, és Castro kollega meghívott már ebben a témában többször is, hogy egyeztessünk, hogyan lehet a pénzügyi szabályozást hozzáigazítani ez a jelenlegi realitáshoz. Az élelmiszerellátásban és a nem élelmiszer típusú ellátási láncban is most januárban kiadtunk egy zöld könyvet, amely jel vitát próbálunk kezdeményezni az illegális kereskedelmi gyakorlattal szemben, amely sajnos létezik, és visszamenőlegesen is nyomon követhető a szerződésekben sok ilyen kereskedelmi típusú visszaélés. Önök is tudják, hogy ennek a gyakorlatnak az áldozatai végül is a lánc legalján levő termelők gyakran, akik nem tudják már fedezni költségeiket, tehát őket kéne elsősorban megvédeni. A konzultáció során kialakult most már egy keret, hogy milyen stratégiát lehetne követni. Köszönöm, hogy önök is részt vettek ebben. Az ellátási, elosztási láncban át kell alakítanunk, le kell rövidítenünk ö, utakat. A munka eredményeképpen Csolosz biztos úrral, Tajani biztos úrral, Borjúrral közösen 2010 óta azon vagyunk, hogy új definíciókat alkossunk, hogy fenntarthatóvá tegyük általuk is a gazdálkodást, és védettebbé az illegális kereskedelmi gyakorlattal szemben, és a jó gyakorlatokat meghonosítsuk. Sok ilyen fórumot szerveztünk már, hogy hogyan lehetne a szabályozással segíteni ezt. A mezőgazdasági szakma nagyon sok képviselőjével újra meg újra találkozunk a szabályozási mechanizmus finomhangolása érdekében, és a fórum eredményeképpen most egy mechanizmus már megfogalmazódóban van, és a következő hetekben valószínűleg le tudjuk tenni ezt az asztalra. És reméljük, hogy normális időn belül esélyt tudunk adni az új típusú szerződéseknek, és a nagy ellátó láncok, élelmiszerellátó és nem élelmiszer típusú ellátó láncokba való beleszólással. Hogyha mindenki betartja a szabályokat, itt a banki szabályokra is gondolok, és felelősen jár el, és a szerződések is jobbak lesznek, akkor a fogyasztó számára is átláthatóbb lesz a gyakorlat, és a pénzügyi hitelezés is mobilisabbá válik, és akkor talán egy időn belül mérhetők lesznek az eredmények. Én a kollégiumban mindenképpen most már a jogalkotás elkezdését támogatom. Kollégáimmal azon vagyok, hogy ami csak elérhető, elérjem a jelenlegi gyakorlat javítása érdekében. A szerződéses gyakorlat, hogyha nem működik, akkor bizony korlátozottak az ellenőrzési lehetőségeink, tehát jobb, hogyha a szabályokat tesszük jobbá, az önszabályozásnak is keretet kell adni, és ezt szolgálják a konzultációk, a zöld könyv, és reméljük, hogy ezek együttesen hatékonyabbá teszik majd a rendszer. Ez tehát az első terület, ahol dolgozunk. A második fő témám a, a, az elsődleges nyersanyagpiacok szabályozása. Tudják, hölgyeim és uraim, hogy a pénzügyi költségvetési rendelet kapcsán a parlamenttel és a miniszterek tanácsával 35 európai jogszabályt alkottunk, amelyek amelyeket a G20-ak döntöttek el, kértek, és a válságnak ugye még nincs vége, de ezek az európai szabályok lehetővé teszik a szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások egy jobban működő piacát. És ezen eszköztár kapcsán azon vagyok, hogy hogy a tranzakciók kiszolgáltatottságát csökkentsem, a mezőgazdasági és energetikai ágazatban is, és a spekulációnak amennyire csak lehet korlátot szabjunk, ezek nagyon súlyos mértéket öltöttek már. Ebben ö, sokan együttműködnek velünk, nagyon komoly feladat ez. Európa azonban nekifogott ennek a munkának, és reméljük, hogy a megalkodott szabályok most már egy pozitív elmozdulást hoznak majd. A parlamenttel is együttműködve alkotunk majd új, vagy hát alkotunk már részben jobb szabályokat a piacok és az árak volatilitása miatt és amiatt is, hogy egyre pénzügyibbé válnak a, a mezőgazdasági tranzakciók is, tehát jobban hat rájuk a pénzügyi piacok váltakozása. 2008 óta tudjuk azt, hogy az aktív finanszírozás a nyersanyag termelés évben 400 milliárddal euh, des marchés de matières premières de plus en plus. Euh, változott 2012-ig, és euh, a... miért van az, hogy ezek a piacok egyértelműen ö, ennyire kiszolgáltatottak minden szabályozás ellenére? Ne felejtsük el, hogy a piacok különbözőek, és a, a mi piacaink ugye nagyon szorosan kötődnek az élelmiszerellátáshoz, és így az életszínvonalhoz, a stabilitáshoz is, egyes ágazatok stabilitásához. Ezek nagyon érzékeny ágazatok, és hogyha itt a költségek brutálisan változnak, ott azonnal nagyon sokakat érint ennek a hatása, és destabilizáló hatással van, és akár még az éhezés kockázata is ö, ö, nincs olyan nagy távolságban, tehát az élelmiszerellátás agad, akadozása. Három évve azonban, illetve három évig, amíg mezőgazdasági miniszter voltam, ezt pontosan megtapasztalhattam, és akkor is már azon gondolkodtam, és most ugye végre ezek az eszközök, amelyekről akkor még csak álmodtunk, most már megvalósulóban vannak, hogy ezt másképp kéne csinálni. Az első parlamentjük által is elfogadott szöveg, amely ugye a technikai normákról rendelkezik, és amelyet eh, idéntől fogunk alkalmazni. Ez egy fontos lépés a derivatív eh, piacok szabályozásában, ugyanis a világ méretű tranzakciók mértéke 600 milliárd dolláros szinten vannak folyamatosan, ezeknek 80%-a over-the-counter típusú, és ezen tranzakciók szintjén jelenik meg ugye az elsődleges élelmiszer piaci termékek is, és une base de données centralisée. Euh, a különböző mezőgazdasági szolgáltatásokra vonatkozó derivatív pénzügyi termékek vonatkozásában. Most egy jogszabály van megszületőben, amely átlátható lesz, és kötelező teszi a normák, központi normák alkalmazását a derivatív termékekre és kompenzációt tartalmaz azon termékek esetében, amelyek a normáknak megfelelnek. Tehát vannak most már garanciák, és egyre több termék lesz, e, kerül majd ebbe a körbe. Az, az emír kapcsán fontos, hogy a G20-ak derivatív termékekre vonatkozó ajánlásai és más partnereké is, ezek, mind, ezek a partnerek mind együtt lépjenek föl. A második eszköz, a második tengely az a MIFID, amely ugyancsak átment már a parlamenten, a, a tanács elé került, és amely révén ö, azt is szabályozzuk, ami eddig kicsúszott a szabályozás alól. A jelenlegi érvényes szöveg még nem kielégítő. Biztos, hogy állami szabályozásra van szükség a fontos szereplők tekintetében, akik a derivatív piacokon, az elsődleges nyersanyagok piacán szerepelnek, és ezek kereskedelmi tevékenységét jobban ellenőrizni kell. Tehát ez is egy eredmény, amely lehetővé teszi, illetve hogyha ezt a szöveget véglegesen elfogadják az irányelvség alatt, akkor ez is jobbulást hoz majd. A harmadik fő munkaterületen pedig az, hogy megerősítsem a piacok felügyeletek és a, a, a pén, pénzügyi szabályozások közötti kapcsolat rendszert és a szabályozó szervezetek közötti együttműködést a fizikai és pénzügyi piacok ellenőrzésében jobbá tegyük az együttműködést. Ezen a harmadik területen, a harmadik eszköz területén most hamarosan tavasszal megjelenik egy új direktíva, amely a gáz és energia, és így persze a mezőgazdasági piacot is érintő irányelv révén jobb lesz majd az információ begyűjtés, és a negyedik terület pedig az egyéb felügyeleti eszközök területe, ahol ö, is még van tovább lépési lehetőség, ö, jobb együttműködésre, illetve egy európai lefma általi felügyelet megvalósulása révén erre rendelet vonatkozik, és ez a derivatív termékek piacán egy, egyfajta kis forradalom, mert bármikor beavatkozhat, hogy a súlyos gondok adódnak, és annak érdekében, hogy ne lehessenek monopóliumok, ne alakulhassanak ki monopóliumok érzékeny termékek piacán, és ne történhessen ellátási fennakadás. Ez tehát a negyedik, a MIF kapcsán elmondható ö, munka ö, terület. És az utolsó pedig a piaci visszaélésekkel kapcsolatos. Ugye van egy piaci irányelv, és azt javasoljuk, hogy pontosabban kéne definiálni azt, hogy a derivatív termékek mik is, mert tudjuk, hogy minden jelenleg működő piacon a visszaélések azért jönnek létre, mert az európai szabályok megkerülhetőek, és óriási kockázat ez, amit, amivel, egy, együtt, amivel eddig még nem számoltunk a pénzügyi válság megoldása kapcsán, ugyanis az árfolyamokat is lehet manipulálni. És nagyon ö, meglepődtem én is, hogy senki eddig még ezt a fajta kockázatot nem is fogalmazta meg, ami a, az indexek, a, az árfolyam listák manipulációjában érhető nyomon, már pedig létezik ilyen manipuláció, és nincsen egyfajta veszélyező mechanizmus, már pedig uh, ugyanez ritka, de nagyon veszélyes uh, manipulatív uh, módszer, és most azon dolgozom, hogy rendelet szülessen majd arra vonatkozóan, hogy ezzel a munkával még nem vagyunk készen, a szöveg egy részeit már megszavazták, hogy egy pénzügyi szereplő, pénzügyi szolgáltató, pénzügyi termék se csúszhasson ki az állami felügyelet alól ezeket az árfolyam listákat, az indexeket folyamatosan ellenőrizni kell, a bankok részvételét kötelezővé kell tenni és folyamatossá, hogy a saját metodikájuk és az általuk publikált számok mindig ellenőrizhetőek maradjanak, és sokkal több mindent kelljen publikálniuk, mint a múltban. Ez egy komoly fejezet lesz még a pénzügyi szabályozás jelenlegi megszorításában. Reméljük, hogy az elsődleges nyersanyagok piaca növekedni fog, ideértve a mezőgazdasági nyersanyagok piacát is, és erre a témára még mindenképpen vissza fogunk térni az Európai Bizottságban. Grazie davvero, Michel. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves Michel. Teljes mértékben bízunk hozzáértésedben. Meg fogsz tudni birkózni ezzel a nagyon kemény munkával, ezzel a nehéz feladattal, amelyet ismertettél, és tudjuk jól, hogy mennyire kitűnően ismered a mezőgazdaság világát, ezért biztos vagyok benne, hogy a bizottság ezzel a nagyon fontos kérdéssel körültekintően fog foglalkozni, ugyanis a spekulatív folyamatok a derivátumokkal kapcsolatban nagyon is jelen vannak. Tehát nagyon köszönöm hozzászólásodat, és mielőtt a képviselőknek megadnám a szót, ezért először is szerettem volna Jorgos Papasztámkos kollégánkat köszönteni ebben a rendkívül nehéz helyzetben, azért remélem, hogy hamarosan eljön hozzánk és jobbulást kívánunk neki. Barney úrnak négykor el kell mennie, úgyhogy körülbelül tíz percet fogunk neki hagyni a válaszadásra, és kérem, hogy két percben szóljanak hozzá. Patra és asszony következik először. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. Üdvözöljük Önt, és köszönöm, hogy eljött nagyon fontos ez azért is, mert ön is említett két témát, amely a mi bizottságunk számára is most éppen aktuális. Nincs sok időnk, ezért csak az első pontról beszélnék, az élelmiszerellátási ráncról. Igaza van önnek, hogy a közös mezőgazdasági politikát meg kell erősíteni, és a minden szintjét az ellátási láncnak, a pak ugye amúgy is a kap amúgy is reform alatt áll, és hogyha nincs valódi ellátási rendszer, és nincs ennek minden pontján megfelelő garancia, akkor a termelők ezt meg fogják szenvedni. A parlament elfogadott februárban, 2012. februárjában egy állásfoglalást, amely kimondta, hogy a jó gyakorlatok meghonosítása sürgős feladat lenne, de amely ö, azt is kimondta, hogy ehhez jogalkotásra lenne szükség. És még mindig várjuk ezt a jogalkotást. Úgy volt, hogy júliusban történik valami. Úgy kellett volna, hogy a konklúziók akkor megjelenjenek. Aztán vártunk novemberig, decemberig, és mi történt? a megalapodásból nem jött ki igazi egyesség, és most a bizottság megjelent a zöld könyvvel és egy közleménnyel. Egy kicsit ez számomra csalódás, ennél többet vártunk, értelmesen el kéne arról beszélgetni, hogy hogyan lehetne a szerződéseknek több garanciát adni. Hány évig fog ez még tartani? Már négy éve tart a folyamat, és most már talán legalább egy minimális jogalkotást meg kéne jelentetni, hogy a jó bevált gyakorlatok meghonosítása lehetséges legyen. Pulc, pusztán azonban a gyakorlatok cseréjét támogatni, ez nem elegendő, ezt már régóta csináljuk. Köszönöm, biztos úr. Michel Danten és Elizabeth Jégler. Euh. Biztos úr. Alig néhány órája szavaztunk Strasbourgban a kap reformjáról, és ahogy ön is most ö, aláhúzta felszólalásában, ö, még mindig egy, egy gondolkodási időszakban vagyunk. A kap régi eszközeit meg kell újítani, és azt látjuk, hogy annyira megváltozott a világ, hogy biztos, hogy új politikára, új eszközökre van szükség. Ön is elmondta, hogy milyen döntések születnek most a piacok szabályozása érdekében, a mezőgazdasági piac érdekében, de arról nem nagyon beszélt, hogy a világban máshol milyen hasonló vagy nem hasonló eszközökön dolgoznak, és hogy az európai országok hogy állnak itt a G20-ak tükrében, és mi van akkor, hogyha nem működik ez a jelenlegi szabályozás, vagy akár az új sem, hogyan tudjuk a piacainkat a többi piacsal összefüggésben szabályozni. A parlamentet nyilván érdekli az is, hogy mi történik a világ más sarkaiban. Elizabeth Jégel. Köszönöm, Michel. Elizabeth Jégel, és utána már Carabella. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Üdvözlöm itt a mezőgazdasági bizottságban. nagyon jónak találtam, hogy a múlt heti szavazás után néhány szót szólt az agrárpolitikáról, az átláthatóságról beszélt, a fenntarthatóságról, illetve a nyomon követhetőségről. És most kérdezném önt, mint a belső piacért felelős biztos, hiszen a mezőgazdaság is végsősorban része a belső piacnak, mit lehetne jobban csinálni, mit tudnánk még tenni az átláthatóságát és a nyomon követhetőséget. Most megnézzük a lóhús hogy a Európa nagy részét érintette ez az eset, hogyha nézzük az aktuális helyzetet, akkor azt is láthatjuk, hogy a baromfi hús számos esetben antibiotikumot tartalmaz. Egy Európai Uniós tagállamba került ilyen hús Németországba, tehát ez a nyomon követhetőség, a lánc nyomon követése hogyan biztosítható a mezőgazdasági árok tekintetében is, hogy lehet ezt még átláthatóbbá tenni. Nagyon örülök annak, hogy pozitív és nagyon határozott nyilatkozatokat tett a termelői szervezetekkel szemben, és arról beszélt, hogy szabályozásra van szükség a mezőgazdasági politikán belül is. De igen, a teljes liberalizáció nem lehet megoldás. E, emellett tényleg gondolni kell a piacgazdaságra, a belső piacon belül, amely igenis rendelkezik szabályokkal és keretfeltételekkel. Tehát a belső piac biztos véleményét kérdezném ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Grazie Elisabeth, Mark Tarabella, poi Lebrun. Köszönöm, Tarabella úr. Köszönöm szépen, hogy beszélt a spekulációról is. Olvastam az ön könyvét a mezőgazdaság irányításáról, és egyéb műveket is ismerek, amelyek erről a témáról szólnak, és világos, hogy jelenleg az a kérdés merül föl, hogy ugyanolyan a mezőgazdasági piac, mint a többi piac, lehet-e azt ugyanúgy szabályozni, a WTO tükrében megint csak mennyiben kell külön kezelni azt. Két hónapig tartott, amikor az árválságot megoldottuk Oroszországgal, 120-200 euró volt a szint, és jelentősen megnőtt, és így persze a spekuláció is. 2010-ben, ebben az évben a világpiacokon 50-szer változott jelentősen a búza ára. És ha ezt látjuk, akkor amit a G20-ak elfogadtak 2011-ben, az nem jelöli ki még a jó irányt. Ennél sokkal tovább kéne menni, nem elegendő tiltásokat alkalmazni, hanem a, a szállítás, a tárolás, a raktározás folyamatait is ö, folyamat, vagyis be kell nyúlni, hogy a spekuláció nem csak tilos, hanem lehetetlen is legyen. Ö, mert a spekuláció adott országaiban a világnak a megélhetést veszélyezteti, és súlyos következményekkel jár. Azt látjuk, hogy újra meg újra ez megjelenik. Elítéljük azokat, akik ezt csinálják, de Afrikában, de azért ennek politikai hatása van nem csak Afrikában, hanem általában a világban. Grazie, Mark. Köszönjük szépen, Mark. Most Lebron kolléga kapja meg a szót. Euh, Köszönöm, elnök úr. Biztos úrön világosan fogalmazott, hogy azért jött el hozzánk a bizottság részéről, hogy kettős minőségben beszéljen. Ön pontosan fogalmazott, fogalmazott a jogalkotás megváltoztatása nyilván szükséges. A szerződések nagyon sok követelménynek kell, hogy megfeleljenek. Michel Danten mert egyetértek, hogy az ön elképzelése szeretném tudni, hogy ön szerint hogy néz ki a jövő mezőgazdasága? Lehet, hogy ez egy túl általános kérdés és naív, de azt látjuk, hogy ezt a kérdést föl kell tenni, és válaszolni is kell rá, mert ez Európa jövőjével szorosan összefüggő kérdés. Ön szerint van kellő eszközünk ahhoz, hogy ezt a jövő mezőgazdaságát megteremtsük, fenntartsuk? És a jelenlegi deregulált és deregulálódó mezőgazdaságban lesz annyi, hogy megfeleljen elég erős ahhoz, hogy az indiai, brazil és kínai piacokkal felvegye a versenyt az európai piac? Girling, eh, poi Martin Osling. Köszönjük most pedig Girling kollega. Köszönöm szépen, biztos úr. Az, hogy a parlamentek kíván javasolni az árukkal kapcsolatos szabályokra, az nyilvánvalóan létfontosságú a bizottság munkája szempontjából is, és a kérdésem és Michel Danton kérdéséhez kapcsolódik. Egy, egyetérte azzal, hogy nagyon fontos az, hogy globálisan közelítsük meg a piacok szabályozását, és a nemzetközi szervezeteknek a megközelítése egyet érti amelyet a G20-ak is ugye támogatnak, az az, hogy rugalmasan kellene a pozíciókat, a pozíciójelentést szabályozni, és hogy akkor kell fellépni, amikor erre szükség van, vagy inkább azokat támogatja, akik úgy vélik, hogy sokkal merevebb, előzetes pozíciójelentési szabályokat, korlátozásokat kellene bevezetni, amelyek kevésbé rugalmasak. Most pedig Martin Oisling, majd Egnyú úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött hozzánk. Szóval az élelmiszerekkel való spekuláció egy nagyon kényes politikai véta. Ugye az elmúlt években a spekuláció miatt nagyon magasba szokták az árak. Ez még vitatott, hogy milyen mértékben. Van-e arra lehetőség végső soron, hogy a virtuális tranzakciókat egyáltalán megtiltsuk az élelmiszerekkel kapcsolatban. Hát lehet itt kereteket kialakítani, de hát már Tarabella is elmondta azt, hogy 50-szeres a tranzakciók száma, 50-szeres, 50-szer annyi ügyletet bonyolítanak a búzával kapcsolatban, például mint amennyi búza valóban fizikailag rendelkezésre áll. Például a Deutsche Bank és Goldman Sachs 2003-ban egy alapot hozott létre, ahol élelmiszerek, olaj és még hasonló áruk egy portfólióban kerültek fel kínálásra, és, és 2000 2008-ra ennek az értéke rendkívüli mértékben megemelkedett, és az élelmiszer árak ehhez nagyban hozzájárultak. Lehet ebbe belenyúlni. Ugye átláthatóságról beszélt, de hát az, hogy átláthatóság az még nem jelenti azt, hogy szabályozni is tudjuk az adott jelenséget. Aztán még egy kérdés hogyha az Európai Unió úgy dönt, hogy szeretné a piacokat szabályozni, de más szereplők ezt nem teszik meg, akkor az Európai Unió mások, más kereskedelmi partnerekkel szemben is hajlandó lesz most saját szabályozásokat bevezetni, mint ahogy a pénzügyi tranzakciós adó esetében is tettük ezt, vagy globális megegyezésre várunk. Köszönjük szépen. Ednyúk képviselő kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr biztos úr, érdekelne, hogy a lóhúst konkrétan megemlíteni. Ugye itt beszélt a nyomókövetetésről, a minőségről, a fenntarthatóságról. Mi prétek nagyon csalódottak vagyunk, úgy érzünk, hogy az uniós szabályok a nyomonkövetetőség esetében nem voltak kielégítőek. Úgy gondolom, hogy mi magunk sokkal jobban tudtuk volna ezt szabályozni. A Hozling úr és Tarabella úr is beszéltek a a határidős élelmiszeri való tranzakciós ügyletekről, ez egy nagyon fontos terület itt a határidős ügyleteken ugye lehet eladni és venni dolgokat, ez működik, de hogy miért spekulálnak itt? Azért, mert hogy mindenki arra spekulál, hogy hiány fog fellépni, és nincs jobb ösztönzés, a, a, hogyha annál, mint azt mondjuk, hogy, hogy jó árat fognak kapni majd, ha egyszer hiány lép fel. Tehát de ezek a most létező piacok szabályozzák magukat, végeztek el hibákat, de az emberek használják ezeket, a spekulánsok is, de a végfogyasztók is, és a termelők is használják ezeket a piacokat. Nézzük meg a, krum, a burgonyával kapcsolatos adatős ügyleteket. Ez is jól működik, nem kell itt beavatkozni, és különösen aggaszt az, hogy ezek a megoldások. Inkább olyan megoldások ezek, mint Ciprusban is láthatunk, az az, hogy az egyéni betéteseknek a bankszámláit tésmálják majd meg. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Szikerszki úr kapja meg legközelebb a szót. Pamiętamy Pana współdziałanie z komisarzem Fischlerem w obszarze nagyon sok területhez kapcsolódik ugye az ön tárcája. Emlékszünk ugye a Fischer biztos úrra a regionális fejlesztés tekintetéből sok mindent tett ennek érdekében. A kohéziós politika eh, jelenleg már nem eh, egy ország, egy adott eh, régió problémáira ad választ, nem is érti a regionális sajátosságokat, és az, hogy a mezőgazdasági árukat a globális piacokon szabályozni kívánjuk, hát mi itt az európai piacon tevékenykedünk, fontos, hogy itt e, érjünk el eredményeket, de a következő lépés aztán az, hogy a globális piacokra is lépjön. hogy a WTO-val, a pénzügyi piacokkal együttműködve tudjuk ezt megtenni. Hogyha ezt nem tetszük meg, akkor globális szinten egyszerűen túlságosan nagy lesz a spekuláció. Aztán ott van a minőség problémája, a kereskedelmi normák betartása. És um, annak ténye, hogy, hogy az európai piacok sanegyeit nem alkalmazzák globális szinten, ez is és Vannak olyan államok, amelyek megzavarják a piacokat, és ezáltal mindenki csak veszíteni fog. Hogyha hogyha továbbra is és, ezt a nehéz helyzetet nem tudjuk megoldani, akkor nagyon -nagy, még súlyosabb problémával kell majd szembenézni, nem lesznek működőképesek a piacok, hogyha egy ó, ország e, veszteségeket észlel, akkor lehet, hogy magával rend másokat is. Nézzük meg, hogy mi történik a minőség kérdésében. És hogy hogyan e, e, tudjuk a harmadik országokkal folytatott kereskedelmet szabályozni. Hogyha nem sikerül együttműködni, akkor akkor egy-egy kis probléma mindenki számára súlyos problémákat fog felvetni. Most pedig George Lyon kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Nagyon köszönöm és üdvözlöm előadását, illetve hozzászólásait itt a szakbizottságban, és három kérdésem lenne önhöz. Először is, az élelmiszer ellátási lánc működésének javítását az Egyesült Királyságban létrehoztunk egy olyan pozíciót, Krisztin Tok foglalkozik ezzel egyébként, amely az élelmiszer kiskereskedelem szabályozásával foglalkozik, ugyanis a gazdák, a feldolgozók, illetve a kiskereskedők közötti a szabályozák ezzel, illetve hogyha visszaélés tapasztalható, akkor bírságot is kivethetnek. Tudott-e ön erről, és gondolja-e, hogy olyan modell ez, amelyet el lehetne terjeszteni egész Európában? Ugyanis nagyon sokszor megkeresnek engem azok a gazdák, akiknek konfliktusok akadt ezen a területen. Aztán következő kérdésem, a spekuláció, amely a mezőgazdasági árucikkekhez kapcsolódik. Ne felejtsük el, hogy az Európai Unió szerte, illetve az Egyesült Államokban is a gazdák a ár volatilitás elleni küzdelemként használják ezeket a markereket talán erre vonatkozóan szabályozásra lenne szükség, és úgy gondolom, hogy talán itt a fő kérdés az, hogy a spekuláció, illetve a kereskedés vajon hozzájárul-e a volatilitáshoz, vagy csak eltúlozza azt. Illetve a bizottság foglalkozik-e a volatilitással, például amit 2009-ben tapasztalhattunk, talán ez inkább ahhoz kapcsolódik-e, hogy egyes árucikkek, illetve energia ellátási termékek ára befolyásolta-e az árak volatilitását, ugyanis nagyon sok terményt inkább az energia előállítására használtak, nem pedig élelmiszerként. Szeretném a véleményét meghallgatni ezen kívül arról, hogy a volatilitás tehát a kereskedés okozza, illetve az csak eltúllozza azt. És az eszmával kapcsolatban pedig, hogy a mezőgazdasági piacot szabályozza, van-e arra vonatkozóan bizonyíték, hogy megállapították, hogy bármilyen spekulátor valóban használta ezeket a markereket, ugyanis a Például a vetőmagokkal kapcsolatos tárolási lehetőségek vajon a gabona piacot befolyásolják-e? Volt-e tehát erre vonatkozóan bármilyen bizonyíték? Köszönöm szépen, George, mondja az elnök úr. Végezetől pedig Kapula Santos úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, nagyon jó emlékeink vannak a francia elnökségről, ezért külön üdvözlöm Ön, és nagyon remélem, hogy a tanács felé is tudja képviselni azt a sikerességet, amelyet a az állapotfelmérés során tudtunk képviselni. Tehát nagyon köszönöm munkáját, Jól tudom, hogy a biztos úr a belső piacon nagy barátja a mezőgazdaságnak, de azért az egyes aggályokkal is egyetértek, amelyek elhangzottak. Vajon nem lesz eredménytelen ez az erőfeszítés, hogyha nem támogatják erőfeszítéseinket fő kereskedelmi partnereink, akik inkább a liberális bankrendszer felé fordulnak. Milyen reményeik, elvárásaik vannak ezzel kapcsolatban? Köszönöm, Luis, mondja az elnök úr, köszönöm mindenkinek. Biztos úrnak fogjuk akkor most megadni a szót, betartottuk a felszólalási időket, úgyhogy parancsoljon Barnier úr. Antin, répond à ma place, si vous voulez. Chacun doit être dans son rôle. Mindenki játssz el a saját szerepét, nem akarok Dantan úr helyett válaszolni. Mm és ennek egyében válaszolnék én is, elnök úr. Ö, az önök parlamenti alelnöke, Papasztankosz úr, görög Papasztamkosz úrnak én is jobbulást kívánok. Súlyos állapotban van most, de reméljük, hogy jobban lesz, és vasakarattal kijön ebből a jelenlegi bajból. Röviden meg szeretném köszönni önöknek a hozzászólásokat, mert többből azt éreztem ki, hogy támogat minket, és a kérdéseket is. Madame Lebrun, Lebrun asszony felvetette az élelmiszerlánc, élelmiszerellátási lánc kérdések kapcsán azt, amit gondolom mások is, José Bové többek között, és más bizottságok is napirenden tartotnak nem is tudjunk például, a problémákat. Én is én éppen ezért szentelek ennek ennyi figyelmet. Köszönöm a türelmüket. Azt várják, hogy gyorsítsuk föl a jogalkotást, és kezdjük el az irányítást, a gyakorlatot, a jobb gyakorlat bevezetését ebben az ágazatban, hogy a termelőket megvédjük. Én magam is szívügyemnek tartom ezt, és hartom, hallom ezeket az igényeket. A kollégiumban, a biztosok kollégiumában <clears throat> is gyakran felmerül egyes mezőgazdasági termelői csoportok problémája, például a szőlő termesztőké, és az, hogy az élelmiszerellátás lánca nagyon hosszú lánc, és minden szintjén értékdöntések születnek, értékalapúaknak kell lenni a döntéseknek, nem csak arról van szó, hogy meg kell felelni egyre több technológiai kihívásnak és szabályozási kihívásnak, hanem annak is, hogy egyre bonyolultabb ez a lánc, és egyre több szabály érvényesül minden szinten. Tehát értem én a problémát. És főleg a termelők problémáját. Ezzel kezdtem én is, hogy egyre kevesebb a bevételük, egyre kiszolgáltatottabbak. Az önszabályozás révén azonban szerintem lehet eredményeket elérni. Strasbourgban egyébként pont erről a témáról beszélek, de azt is megértem, hogy a türelem nem végtelen. Ennek a mechanizmusnak, az, az önszabályozás mechanizmusának a bevezetése most már a küszöbön áll. Ennek pozitív hatása lesz a beszállítókra, magára a, a termőföldre is. Hatástanulmányokat indítottunk el. A Twin Track jegyében, hogy hogyan lehet párhuzamosan beindítani eljárásokat, hogy ezzel se vesztegessük az időt. Ezzel válaszolnék Lebron asszony kérdésére. És hogy mi ez a belátható időn belül, hát még idén ezek be lesznek vezetve, amennyiben rajtunk múlik, az operatív hatékonyság érdekében, É, tudjuk, hogy sok minden forog kockán, tehát elkezdjük a jogalkotást, és mondom, párhuzamosan vezetünk be dolgokat. És a mezőgazdaság reformja kapcsán is egyébként más utakon ide, is ugyanide jutottunk, hogy a szerződések rendszerét teljesen meg kell újítani. Konstruktív módon kell a privilégiumokat megfogalmazni, és vissza kell tennük, tennünk helyükre a megfelelő mechanizmusokat, és ha nem működne az új, akkor azonnal be kell tudni avatkozni. Lehet, hogy naivak voltunk eddig, de most úgy gondoljuk, hogy valódi előrelépést fogunk elérni ezen a területen. Michel Dantin, Capula Santos urak és Kelling asszony is felvetették ugyanazt a nagyon fontos kérdést, hogy ennek a szövegnek nagy része azzal foglalkozik, hogy egyenlővé tegye az esélyeket, de mit csinálunk a többi piac tükrében, mert lehet, hogy egymás között egyenlőek vagyunk, de a külső hatások nem elhanyagolhatóak. Hogyan tudunk együtt eredményeket elérni? Azt látjuk, illetve hát figyelnünk kell, hogy mit csinál a világ. Ugye az USA fontos partnerünk a pénzügypiacok, a tranzakciók területén, a, a, a világ pénzügyi forgalmának 80%-a még mindig Amerika és Európa között bonyolodik le. Hiába növekedett meg most Ázsia, Kína jelentősége, a pénzügyi piacok még mindig Amerikában és Európában vannak, és ezen a területen éppen ezért van, nálunk van a labda. Danten úr és Kapula Santos úrnak tehát azt mondom, hogy most egyre több valóban hasznos, használható eszközünk van az EMIR, a MIFID, beszéltem ezekről, amelyek révén, és az amerikaiaknak is vannak ilyen eszközeik, eh, a Dodd-Frank Act révén, most már talán meg tudjuk fékezni a spekulációt, ők is hasonló szabályokat alkotnak, mint mi, és eh, a pénzügyi piacok volatilitása nem fog átmenni talán a jövőben a mezőgazdasági piacokra ennek eredményeképpen. A saját szolgálataimtól azt kértem, hogy végezzenek el egy speciális összehasonlító tanulmányt, vessék össze az amerikai és az európai, de ne csak ezt a kettőt, hanem a kanadai, braziliai, indiai, kínai szabályozást is egymással. Ezek ugye a legnagyobb termelők a G20-akon belül, az orosz szabályozást is ideértve, és ez az összehasonlító tanulmány most a pénzügyi piacok kezeléséről a válság kapcsán készül, és az lesz a fő célja, hogy a spekuláció meggátlására eszközöket adjon a kezünkbe, olyanokat, amelyek működhetnek a mezőgazdaságra vonatkozóan is. Michel Dantennel egyetértek abban, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy mit csinál például az IFAO, mert ott is nagyon jó gyakorlatok vannak, a transzparenciára, átláthatósakra vonatkozóan négy területen is az, a búza, a rizs, a szója és a kukorica ágazatban is vannak kezdeményezések, és a LIFAO, vagy a FAO is megfogalmazott hasznos stabilizációs eszközöket. A világ kormányzás irányába lépnek el ezek a, a javaslatok. A FAO-ban is reform zajlik, és azt reméljük, hogy ennek az egész világon az élelmiszer piacra és a mezőgazdaságra pozitív hatása lesz. Anyu Egnyú úrnak és Jegle asszonynak pedig, akik a visszakövethetőségre kérdeztek rá, azt szeretném mondani. Én magam is használtam, használtam a visszakövethetőség szót. Talán Strasbourgban, amikor volt egy meghallgatás, akkor a, a belső piaci biztossal, annak idején Luling asszonynal, Luling asszony vetette föl ugyanezt a kérdést, a bor ágazat kapcsán, és a bor az ugye fontos téma nekem is, Tehát emlékezzenek rá, hogy akkor is felmerült már a borágazat kapcsán a visszakövethetőség és a pénzügyi piacok állapota. És ö, ö, valóban minden ilyen pénzügyi termék visszakövethetősége alapvető, mert csak így lehet ö, azokra a fényt ráirányítani, akik a sötétben szeretnek működni. Erre való például az emír, a derivatív termékek vonatkozásában most már is sokat változott a helyzet. Az amerikaiak is egyébként a saját részükről bevezettek hasonló intézkedéseket. Ezek ugye nem mezőgazdasági termelők, illetve hát ezek nem mezőgazdasági termelők, ezek nem a napon dolgoznak, hogy ha fogalmazhatok így, hanem a sötétet szeretik. De a az utóbbi idők válsága is pont ebből a sarokból jön. A gyakorlatilag hivatalossá vált csalás miatt alakult ki. Ezekkel a pénzügyi termékekkel ö, ö, könyörtelenül manipuláltak, és ezért kell az utolsó lépcsőkig visszakövetnünk azt, hogy egy adott pénzügyi termék honnan jön, és végül is honnan fúj a szél. A mezőgazdasági dolgozóknak, vállalkozóknak ez egy alapvető védelmet adhat. Az élelmiszer ellátás biztonsága szempontjából is fontos. Tehát a pénzügyi piacoknál kell elkezdeni a kutakodást. Nagyon nem mindegy, hogy ki ad, vesz a pénzügyi piacokon és mit. Tehát teljesen egyetértek a visszakövethetőség fontosságával. Ennyi úr idézett számokat, és tőlem is kért számokat. Dolgozunk azon, hogy a ciprusi hatóságokkal az ottani választások előtt tovább lépjünk. Nagy támogatása van ennek a differenciálásnak ott is, tehát én csak elmondtam önöknek, hogy biztosként milyen vonalat képviselek. Tarabella úrnak, Ensling úrnak válaszolva pedig, ők is a spekulációra kérdeztek rá. Mit lehet, mit kell betiltani, Tarabella úr? Hát azok a pénzügyi eszközök nagyon hasznosak is lehetnek a likviditás megőrzése szempontjából. Más szövegekben olvassuk, hogy ezekre a pénzügyi termékekre szükség van, ugyanakkor Tarabella úr nagyon szigorú szabályozás közepette és ellenőrzés közepette kell ezeknek a működését engedélyezni, mert adott esetben például szigorúan meg kell szabni a legfelső határt, hogy meddig értékében meddig mehetnek el ezek a, az eszközök, és az ESMA révén reméljük, hogy a volatilitás megugrását most majd sikerül megfékezni, mert a stabilitás és az élelmiszerellátás biztonsága szempontjából ez nagyon veszélyes. Kötelességünk, és kötelezővé is kell tenni, korlátozni ezeknek az eszközöknek az kereskedelmét. Ahogy ön is megfogalmazta, ehhez tudásra, adatokra van szükség, tudnunk kell azt, hogy ö, amikor egy szöveget megfogalmazunk, például a MIFID-et, vagy az EMIR-t, mint eszközt, akkor milyen előfeltételek mellett működhetnek azok, és folyamatosan ellenőriznünk kell a működést, számosítani azt, mert anélkül, ha nem tudjuk, hogy ki mit vásárolt és milyen tranzakcióban vett részt, akkor ezeknek az eszközöknek nincs értéke. Tehát ugyanabban az irányba tartunk szerintem, és ugye előző regionális politikai biztosan, biztosi minőségünkben, amikor a kohézióval foglalkoztam, akkor a területfejlesztés kapcsán is felmerült ugye a mezőgazdasággal való összefüggés, a második pillér, stb. spanyol kollega tett akkor arra a javaslatot, ami most már zajlik. A parlament és a tanács között már akkor elkezdődött a két nagy politika kibékítése, mert egyik sem a múlt célkitűzése és politikája, mind a kettő a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés politika, és modern politika, vagy legalábbis kéne, hogy legyen. Nyilvánvaló, hogy multilaterális szinten is próbálunk kereskedelmi eredményeket elérni, mindig ö, Indiával és az Egyesült Államokkal sikerült már elérő lépnünk, Kanadával is, és remélem az USA-val egy új körben a bilaterális területen tovább lépünk, de a mezőgazdasági kérdések mindig részét képezik az USA-val folytatott tárgyalásainknak, és jó lenne, hogy a pénzügyi szabályozások mezőgazdasági vonulatát, vonatkozását ott is ugyanúgy látnák, mint mi, és globális kontextusba helyeznék. De mondtam már, hogy például a semmitő szék az Egyesült Királyságban már példát adott arra, hogy hogy miért szükséges az, hogy az eszmát felállítsuk, amely egy objektív, semleges megfigyelő központként kontrollálná a pénzügyi piacokat. Ebből a megfelelő tanulságokat, információkat le kéne vonni. Kapoló Santos mellett Michel Ryan is tett föl kérdést a rövidtávú volatilitásra, ingadozásra vonatkozóan, az energiaárak volatilitásra vonatkozóan, és a klímaváltozás kapcsán ezekre. Meggyőződésem, hogy közvetlen és közvetlen hatása van ezeknek a piacokra. Jegle asszony és Egnyúr is ugye a ló vagy a hát marhahús botrány kapcsán is kiemelték, hogy ö, ugyan mindent nem tudunk megvizsgálni és összehasonlítani, de úgy tűnik, hogy a spekulatív, csalásos esetek száma nő, és a piacok annyira pénzügyi esettek, hogy ma már mindent a pénzügyi területen kell és lehet elérni, ha más ágazatokban akarunk elő, elmozdulást elérni. A MIFID, az EMIR ezt szolgálják, hogy a nyomon követhetőség, a felelősségvállalás, az átláthatóság elvei érvényesüljenek a pénzügyi piacokon, és így a mezőgazdasági nyersanyagpiacokon is köszönöm, hogy önök is eljöttek erre a egyeztetésre. Remélem, hogy elhangzott néhány fontos gondolat a vitatott szöveg kapcsán. Eh, eh, köszönöm szépen, biztos úr, tisztelt Barnier úr. Azt nagyon kitűnő volt, nagyon érdekes volt. Tehát köszönetet mondok még egyszer a biztos úrnak, hogy eljött hozzánk, elfogadta a meghívásunkat, és természetesen Nagy érdeklődéssel várjuk az információt, a tájékoztatást az említett dokumentumokkal kapcsolatban, úgyhogy nagyon köszönjük, Bárnyi úr. Egy perc szünetet tartunk. Allora riprendiamo i lavori? Kedves kollégák, folytassuk akkor a munkát. riprendiamo i lavori. Kollégák, folytassuk tehát a munkát, mondja az elnök úr újra. Mindenképpen szünetet kell majd tartanunk egyébként a későbbiekben, az ötös napi rendi pontnál, ugyanis találkozni fogunk aztán a számbevőszék tagjaival ötkor, akkor fognak jönni hozzánk, úgyhogy nagyon röviden szeretném lezárni a ötös pontot, és aztán pedig egy szünetet fogunk tartani, és megvárjuk a számbevőszéki kollégáinkat. mezőgazdaság és halászati statisztikák. Kedves kollégák, most egy, a bizottság javaslat tervezetével foglalkozunk, mégpedig egy olyan javaslattal, amely módosítja a jelenlegi ellenőrzéssel történő a bizottsági eljárásra vonatkozó jogszabályokat. A 182 per 2 es rendelet tekintetében az érvényben lévő jogalkotási aktusokat már felülvizsgálták, és az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra, illetve ezek felülvizsgálatára törekednek. Az Európai Parlament hetedik jogalkotási ciklusának végére a bizottság azt a célt tűzte ki magának, hogy valamennyi jogszabály, tehát mind a kilenc jogszabály esetében törölni fogja az ellenőrzésre történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó valamennyi rendelkezést, és az delegált aktusokkal fogja felváltani. A bizottság arra törekszik tehát, hogy az állandó statisztikai, mezőgazdasági statisztikai bizottság helyett egy másik bizottságra fog ö, utalást tenni. Talán emlékeznek önök is, hogy ez a 223 per 2009-es rendelettel létrejött európai statisztikai rendszer lesz. Ez, a, ez európai statisztikai rendszernek egy magasabb szintjét jelenti, a bizottságot támogatja egyébként egyes statisztikai területeken. Én magam jelentéstevőként úgy gondolom, hogy ezek a kiigazítások nem jelentenek problémát. A cél az, hogy helyettesítsék az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás delegált aktusokkal. A korábbi komitológiai eljárásbeli esetek amelyek módosítás nélkül érvényben maradtak végrehajtási intézkedésként, nem jelentenek problémát az Európai Parlament számára, ugyanis olyan adatviteli, adatátviteli formátumokat érintenek, illetve kivételeket, amelyek csak egyes tagállamokra vonatkoznak. Általában tehát a végrehajtási aktusokat érintik ezek a változások. Én kilenc módosítást, azonos módosítást terjesztettem be a módosított aktusokra vonatkozóan, annak érdekében, hogy az eredeti megfogalmazást a három intézmény által elfogadott megfogalmazást helyreállítsam. Az Európai Parlament álláspontja ezen kívül az, hogy ezek a hatáskörök, amelyek átszállnak az Európai Bizottságra, ezek nem szállhatnak át végtelen időtartamra, hanem csupán öt éves időszakra. Úgy tudom egyébként, hogy a bizottságtól eljött egy kolléga, Marcel Ernens, aki tájékoztat minket erről az eljárásról. Köszönöm szépen. És a lehetőséget, hogy itt egy rövid bevezetőt adhatunk ezzel kapcsolatban. Amit már ön összefoglalta, a célunk az, hogy ezt a kilenc jogszabályt, amelyek ugye a mezőgazdaság és halászati statisztikákat illetik, ezeket összhangba hozzuk a Lisszaboni szerződés. Tehát a mi célunk az, hogy következő évre ezt be is vezessük, és valamennyi uh, vizsgálattal járó ellenőrzési szabályozási eljárást uh, fel tudjuk függeszteni addig. Aztán a második cél, amelyet már említett, az az, hogy a felelős bizottságot, amely ezért a komitológiai eljárásért felel, eh, amely ugye az Agrárstatisztikai Állandó Bizottság, ezt helyettesítsük. A 223 per 2009-es EK rendelet eh, foglalkozott, hogy az Európai Statikai Rendszer el, és hát a célunk az, hogy itt ezt a rendszert még jobbá tegyük, és, és így, így szorosabb, jobb partnerséget szeretnénk az Európai Statisztikai Hivatalok és a Nemzeti Statisztikai Hivatalok között. Úgy gondoljuk, hogy ez, ezt a célt jobban elérhetnénk, hogyha egy úgynevezett Európai Statisztikai Rendszer Bizottsága foglalkozna ezzel, ez helyettesíteni az Agrárstatisztikai Állandó Bizottságot a jövőben. Mint más statisztikák esetében is itt harmonizációra, könnyebb összehangolásra adna ez lehetőséget. Mi azt reméljük, hogy, hogy jövő év végéig legkésőbb, de ha lehetséges, akkor 2004 közepén ezt a bizottsági javaslatot fogadják el. Köszönöm szépen, külön köszönet az elnök úrnak, hiszen ő, ön az előadó is, azért, hogy elfogadta, hogy ő legyen az előadója ennek a témának. Bene, colleghi, se non ci sono interventi, vi ricordo solo... Nagyon szépen köszönöm, kedves kollégák, mondja az elnök úr. Hogyha nincsen megjegyzés ezzel kapcsolatban, akkor emlékeztetnék, hogy a módosítók beterjesztésének határideje március 21-e, déli 12 óra. És hogyha nem szeretnének -e semmit hozzátenni, akkor délután 5 óráig fogunk egy szünetet tartani. Ekkor érkeznek meg a számbevőszéki meghívottjaink. Ők a közös mezőgazdaság, illetve agrárpolitikáról fognak szólni. Tehát délután 5 óráig eh, felfüggesztem, berekeztem az ülést. Bene, colleghi, possiamo iniziare. Rendben, kedves kollégák, folytassuk akkor a munkát. Nos, szeretném akkor üdvözölni a számvevőszék egyes kamarájának tagjait, illetve elnökét, akik a természeti erőforrások kezelésével foglalkoznak, Szármász, Román, Kretan és Kubik kollégákat. Először is egy rövid bemutatót fogunk hallani a számvevőszék munkájáról, illetve az egyes kamara munkájáról, majd a számvevőszék véleményét hallgatjuk meg a kap reformjáról, az Európai Parlament módosító indítványaival kapcsolatban, illetve a keresztmegfelelés, a mezőgazdasági környezetvédelmi politika, a decoupling és a vidékfejlesztés tekintetében fogjuk meghallgatni a számvevőszék véleményét. Most pedig akkor Szármasz úrnak fogom megadni a szót. Üdvözlöm őt is, illetve kollégáit. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk a számvevőszék részéről, hogy észrevételeiket megtárgyalhassuk. Szármasz úr, parancsoljon a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm ezt a megtiszteltetést, hogy fogadnak itt minket az Európai Parlamentben. Ez a találkozó egy nagyon egyszerű elképzelésen alapul, mégpedig, hogy az Európai Számvevőszékben kamaránk a mezőgazdaság, illetve vidékfejlesztési problémákkal foglalkozik, illetve az önök szakbizottsága pedig szintén pontosan ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, tehát a mezőgazdaság, illetve vidékfejlesztési kérdésekkel. Ezért nagyon hasznos lenne, úgy gondoltuk, mindkettőnk, mindkét fél számára, hogy eszmét cseréljünk azzal kapcsolatban, hogy melyek a fő megállapításaink, illetve a fő elképzeléseink a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés fő kérdéseivel kapcsolatban. Az Európai Számvevőszék öt kamarával rendelkezik, a mezőgazdaság és vidékfejlesztési kamara, az egyes számú kamara, hat tagból áll. Most négyen vagyunk itt. Egyik kollégánk betegszabadságon van, egy másik kollégánk pedig egy másik kötelezettsége miatt nem tudott eljönni ma. Michel Kretan úr, francia kollégám, ő a francia számvevőszéktől érkezett hozzánk, a francia számvevőszék egyik szekciójának elnöke volt, Kubik úr pedig Lengyelországból érkezett, és a lengyel számvevőszéknél dolgozott, illetve a számvevőszék elnökének tanácsadója volt, és Budberite kolléganőnk pedig Litvániából érkezett. Ő volt a litván számvevőszék elnöke. Ezt a találkozót előkészítő találkozónak ülésnek kell tekintenünk, és szeretnénk eszmét cserélni azzal kapcsolatban, hogy milyen rendszeres lehetőségünk lehetne arra, hogy találkozzunk nagyobb rendszerességgel. Illetve szeretnénk Önöknek bemutatni azt, amelyet mi a kereszt megfelelés szempontjából fő problémának tartunk, a decoupling esetében milyen problémákat látunk a vidékfejlesztésben. Nagyon remélem, illetve gondolom, hogy ezek olyan témák, amelyeket önök is jól ismernek, és hogy a szempontunkat hajlandóak meghallgatni. Ha megengedi elnök úr, Kubik úr fogja majd folytatni, Őt hallgatjuk meg arról, hogy a számvevőszék a decouplinggal, illetve a keresztmegfeleléssel kapcsolatban mit mondott. Aztán pedig Budberite asszonyt fogjuk a vidékfejlesztéssel kapcsolatban meghallgatni, végül pedig Kretán úr. Talán emlékeznek rá, hogy ő volt az, aki a kapreformról elkészítette a véleményt. Ő fog szólni arról, hogy mi a véleményünk a kapreformmal kapcsolatban. Nagyon köszönöm. Akkor én fogom kezdeni. Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Intézményünk minden évben pénzügyi és megfelelőségi auditot végez különböző kérdésekben. Mindkét audit nagyon fontos problémákkal foglalkozik a közös agrárpolitikához kapcsolódóan, és melyek a legjellemzők problémák, amelyekkel az auditorai szembenéznek. Egy áttekintést szeretnénk adni a kap első pillérjében a kiadások legnagyobb részét a közvetlen kifizetések teszik a két decouplingba tartozó rendszer tekintetében. Ez logikus következménye a termeléstől elválasztott kifizetéseknek. Én most három aspektusra szeretnék kitérni, amelyel az audit tekintetében sokszor szembe kell néznünk. Nem csupán a legalitás és a rendszeresség szempontjából vizsgáljuk meg a kifizetéseket, hanem a közös agrárpolitika ismétlődése tekintetében a termőföld jogosultsága, a résztvevők jogosultsága, illetve a kereszt megfelelés nem jogosult, tehát nem támogatható földek esetében kérvényeznek támogatásokat, például a füves területeknél vagy legelőknél. Nagyon homályos a megfogalmazás, egyszerűen nem lehet pontosan tudni, hogy mekkora területű termőföldről beszélhetünk, illetve nem is termőföldről, hanem füves területről ezért nagyon gyakran olyan eseteket tapasztalunk, ahol akár erdős területeket és füves területként jegyeznek be. Néhány példát szeretnék most mondani. Egyes tagállamokban például a referencia terület, amely füves területnek számít, teljes mértékben támogatható még akkor is, hogyha nagy része sziklás terület. Ez a probléma egyébként szorosan kapcsolódik az irányítási és ellenőrzési rendszer hiányosságaihoz, és egyébként a tavalyi évben a termőföld parcella azonosítási rendszer hiányosságaira már rámutattunk. A következő probléma az egyéb alapproblémák, a választott kifizetéseknél a gazda meghatározása. Tehát mit jelent az, hogy gazda, farmer? Itt megint csak egy nagyon széles körű, átfogó megfogalmazás szerepel az EU jogszabályokban, és évről évre közvetlen kifizetéseket látunk olyan személyeknek, akik egyáltalán nem végeznek mezőgazdasági tevékenységet, vagy pedig nagyon érintőlegesen. Ennek a következménye az, hogy az EU támogatás, amely elvileg a gazdák támogatására kell fordítani, nagyon gyakran nem a gazdák zsebébe kerül. És mindkét esetben a számvevőszék azt javasolta, hogy az aktív gazdáknak kell juttatni ezeket a támogatásokat, akik rendszeres mezőgazdasági tevékenységet folytatnak a termőföld támogathatósága csak olyan termőföldekre, területekre vonatkozhat, ahol rendszeres mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. A következő probléma, amire szeretem volna rámutatni, ez a keresztmegfelelés. A számvevőszék úgy gondolja, hogy a keresztmegfelelés a kap egyik alapvető fontosságú eleme, és az egyetlen indokolás a közvetlen kifizetések szempontjából ez nagyon gyakran olyan jogi követelményekről beszélünk, amelyeknek meg kell felelni ahhoz, hogy a teljes közvetlen kifizetést megkapja a gazda. Nagyon gyakran ez az egyetlen kötelezettség egyébként, amelynek meg kell felelni. Évről évre éves jelentésükben számos olyan esetet mutatunk be, ahol a gályák vagy az SMR kötelezettségeknek nem felelnek meg. Jellemző eseteket Beszélhetünk például, hogy a az állatjóléttel kapcsolatos rendelkezéseket megsértik. Ez különböző okokból valósulhat meg. Több mint négy évvel ezelőtt egy külön jelentést tettünk közé, amely a keresztmegfeleléssel foglalkozott, és az állapít, megállapításunk az volt, hogy túl sok a követelmény, túl bonyolultak, és ezeket nem ellenőrzik megfelelően rendtenetesen bonyolult rendszer, ahol túl sok a részletes ellenőrzés, ez pedig nem szolgálja eredeti célját, amely az lenne, hogy a fenntartható fejlődéshez és a természetvédelméhez hozzájáruljon. Ezért azt javasoltuk, hogy az alkalmazandó szabályokat egyszerűsítsék, pontosítsák és prioritásokat állítsanak fel. Az auditjaink azóta is azt mutatják, hogy a korábbi ajánlásaink még mindig érvényben vannak. Ajánlásainkat a jogalkotási keretrendszerrel kapcsolatos munka során is elvégeztük. Michel Kreten kollégám egyébként sokára részletesebben beszámol erről. Nagyon szépen köszönöm figyelmüket, és természetesen várom a kérdéseket, illetve hozzászólásokat. Members, ladies and... Elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek, és beszélhetek a szemvevőszék legutóbbi eh, eh, megbízhatósági nyilatkozatában felmerült kérdéseket. Itt ugye a szabályoknak való megfelelést eh, elemezzük, és itt nagyon sok esetben a szabályok és a jogosultságra vonatkozó előírások nagyon összetettek, és, és a, a vidékfejlesztési kiadások felére e, érvényes ugye a befektetések kérdésében, és fontos, hogy, hogy azok a feltételek, amelyeknek eleget kell tenni, sokszor nem igazán jól vannak megfogalmazva, vagy nem igazán megfelelően vannak betartatva. Itt tehát nagyon nagy a hibaforrás ezen a területen. Itt az ellenőrzések során az uniós pénzek elköltésének értékét vizsgáljuk meg, tehát hogy jóra fordították, megfelelően költötték el ezt a pénzt, sikerült-e az ökológiailag megfelelő és hatékony módon elkölteni, befektetni ezt a pénzt, vagy sem. Számos vidékfejlesztési intézkedést megvizsgáltunk ki és a válasz a kérdésre sajnos az, hogy nem. És a legfontosabb okai ennek az, hogy a szükségleteket nagyon rosszul határozzák meg, nem megfelelően alakítják ki a célokat, nem igazán célzottak az intézkedések, és a monitoring is számos eh, gyengeséggel bír. Ezekre részletesen is kitérnék. Először is számos tagállamban a vidékfejlesztési programok nem igazán indokolták meg azt, hogy miért van szükség az adott intézkedésekre. Számos célkitűzés az egyes intézkedések eh, tekintetében túlságosan is homályosak vagy tágak voltak ezek a célkétezések. Tehát nagyon nehéz meghatározni, hogy mit is akarnak az adott intézkedéssel elérni konkrétan, és nagyon nehéz utólag utána értékelni azt, hogy valójában mit is értek el. Aztán a második pont. A kiválasztási kritériumok nem megfelelőek ahhoz, hogy a legjobb projekteket tudják kiválasztani, amelyek valóban az uniós célokat szolgálnak, illetve a polgárok szükségletét. Nagyon sokszor egyszerűen nem tesznek különbséget jó és rossz projektek között. Ehelyett a, a koncentráció vagy a, a fókusz azon volt, hogy elköltsék a pénzt egész egyszerűen valamire. A hangsúly nem az volt, hogy jól költsék el ez pedig nem csak az uniós és a tagállami forrásokat, hanem a jogosultak saját pénzét is nem gondos, nem megfelelően költi el. A monitoring pedig nem volt folyamatosan megbízható, és számos mutató nem felelt meg a céloknak, és az tagállamok által elvégzett ellenőrzések általánosságban nem voltak kielégítőek. Ezek a valóban jelentős hiányosságok felvetik a kérdést, hogy mit sikerült elérni az uniós vidékfejlesztésre fordítandó forrásokból. És a, a szakbizottságok, amelyek ezzel foglalkoznak, mint az önök szakbizottsága is, ugye megismerheti az eredményeket, és ezek fontosak ugye akkor, hogyha a jövőbeli politika kidolgozásával foglalkozok éppen. De és hát rendelkezésre állok, hogyha további kérdéseik vannak. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm elnök úr a szót. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Az önök bizottsága már néhány hónappal ezelőtt meghívott engem azért, hogy bemutassam önöknek azokat a bizottsági mm, kap reform javaslatot, és ennek a számövőszéki nézetét. Örülök, hogy ismét itt lehetek, de nem akarom megismételni azt, amit akkor elmondtam. Inkább most olyan szempontból vizsgálnám ezt, hogy a parlament és a tanács által azóta meghozott döntések, ez hogyan befolyásolják ezt a folyamatot és a jövőt. A számvevőszék feladata az, hogy megvizsgálja a költségvetés jó elköltését. Az azt jelenti, hogy például a mezőgazdasági költségvetés kapcsán azt vizsgáljuk, hogy a célokat elérik-e a, a jogalkalmazók és a jogszabályok maguk. Megállapítottuk, hogy a közvetlen támogatások tekintetében a bizottság által bemutatott tervezett, erről nem mond eleget, és nem mond arról sem semmit, hogy ennek milyen eredménye lehetne, illetve a végrehajtás esetén. Ugyanakkor az új kap ö, valószínűleg továbbra is a támogatásokról fog szólni, és kevésbé a célok eléréséről. Sajnos a valóságban jelenleg a kap három ö, célt szolgál, a termelés támogatását, ez a szerződésekben is benne volt, a termelékenység. A második cél az egyéni jövedelmek garanciáját, a termelők megélhetését, ez is a szerződésekből fakad, és a harmadik cél, ami egyre fontosabb egyébként, és noha nincs benne a szerződésekben egyelőre, az emberi és állati egészség és a természet védelmét. És ez az egészségvédelmi szempont most az egyetlen ö, jogalapja a közvetlen kifigetés, kifizetéseknek. Az hogyan néz ki az új kábban? A mi vizsgálatunk szerint a illetve ennek az eredményeit már eh, nyilvánosságra hoztuk, tehát nem akarok túl hosszan beszélni erről, csak két dolgot emelnék ki. A jövedelem támogatás és a CAP céljének érvényesítése szempontjából. A jövedelem támogatás vonatkozásában általában azt állapítottuk meg, és ez vitathatatlan szerintem, hogy a CAP eh, jelentősen hozzájárult keleten és nyugaton Európában egyaránt a jövedelmek megőrzéséhez. De az egyéni jövedelmek szempontjából, amit a szerződések lefektetnek, már más a helyzet, mert a, a támogatások eloszlása a különböző támogatottak között sajnos nem jó, mert körülbelül 80%-a a támogatásoknak kevés nagy ö, céghez megy, ők a legnagyobb haszonélvezői a kapnak. És minél nagyobb egy cég, annál nagyobb támogatást kap gyakorlatilag. A szerződés ugye arról nem szólt, hogy mekkora cégeket és vállalkozókat lehet támogatni. És keleten és nyugaton egyaránt ezért egyre koncentráltabb a mezőgazdasági termelés, és pláne a támogatásokra való pályázás, illetve hát azoknak a, és ö, keleten még inkább, mint nyugaton, a nagyok kapják a támogatást, és a területarányosság akkor is érvényesül, ha már ez nem elv. Az új jogalkotási javaslat semmilyen olyan célt nem ö, tűz ki, ami ennek a megváltoztatását jelenteni. Három megjegyzésem lenne, illetve a számbevőszéknek. Megállapítottuk, hogy egyes elemei az új jogalkotásnak továbbra is ö, illetve hát jobban kéne, hogy a igazságosabb támogatás eloszlás irányába hasson hogy újra kiegyensúlyozza a kedvezményezettek közötti eloszlást. Tehát a fiataloknak adott támogatásnak ott kéne lennie erőteljesebben a terület alapú mellett, és például az első 50 hektárra kéne adni nagyobb pénzt, és a többére már kevesebbet. Aztán van egy olyan kifizetés, amely a nehéz helyzetben termelőket támogatja. Nos, ezeket az elemeket kéne szerintünk még inkább erősíteni, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a támogatás eloszlása. A második megállapításunk. A parlament és így az önök bizottsága is elfogadta a bizottságnak azt a plafonra vonatkozó javaslatát, amely a, a egy főre vagy egy cégre jutható támogatást ö, maximálja. Na most az ilyen plafon megállapítása ö, jó ö, irányba mutat, ugyanakkor azt is meg kell, hogy állapítsuk, hogy az Európai Tanács ezt a dolgot nem egyformán nézi jó szemmel a tagállamok egyformán, és abban sem tudtak megállapodni, hogy ez önkéntes vagy kötelező maximálás legyen, és a tagállamok nagyon más gondolnak, mint erről. Tehát a tanács egyelőre nem egységes ebben, és nem úgy néz ki, hogy ezt el fogja fogadni ilyen formában. Végül pedig a harmadik elem, ami ugyancsak az egyensúlyt szolgálná, a számvevőszék eh, megállapította, hogy a támogatások a, a, az aktív gazdálkodókat kellene, hogy eh, segítse. Azok az összegek, amelyek eh, a valódi aktív gazdálkodók számára eh, eh, elkülöníthetők, növel, növelést igényelnek, tehát a parlament en, ennél még egyszerűbb és realista megoldást javasol, mármint a bizottságinál, azt javasolják önök, hogy legyen egy ö, konkrét listája annak, név szerinti listája annak, hogy kik kapnak támogatást, ez legyen teljesen nyilvános. Ugye erről erre több hivatkozás történik itt a belső jelentésekben is, és legyen kimutatva a listában, hogy az egyes támogatottaknak milyen kapcsolatai vannak az önkormányzatokkal, a minisztériumokkal, a védelmi minisztériummal, a vasúttal, stb. Ami a jövedelmeket illeti, Megígértem, hogy gyors leszek, ez a második mondani volom. A kapot ugye zöldíteni is kellene. Az első pillér zöldítésnek három összetevője van, önök is tudják ezeket, jobban, mint én. Ugye a, a diversifikáció, a ökológiai tartalék és a diversifikáció előkészítése. Két megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban. Egyfelől azt látjuk, hogy itt ezek is a terület alapú támogatás kiegészítéseképpen foglalkoznak, fogalmazódnak meg, és nehezen mérhetők. Tehát például a az állandó legelők támogatása tekintetében mi is a kiindulás? Hogyan lehet például bizonyítani azt, hogy sikerült fenntartani a legelő méretét? és az állandó legelő fogalma is még vitatott, és ráadásul a definíció függvényében ide-oda lehet rugalmasan nyúzni ezt a dolgot. Ami a diversifikációt illeti, világos, hogy diversifikálni kell, de a diversifikáción belül a rotáció nem jelenik meg a szabályozáson, pedig ez az egyik legalapvetőbb eszköz lehetne. Harmadsorban vetésforgó. Ami pedig az ökológiai tartalékok felhalmozását illeti, itt megint az a baj, hogy a tanács idén februárban azt következtette, idézek, szó szerint, egy terület el különítése ökológiai tartalék céljából nem jelentheti azt, hogy az adott területet teljesen kivonják a termelésből, és ezek után ugye az ember megkérdezi, hogy akkor mi is jelentene ez az ökológiai tartalék létrehozása. Utolsó megjegyzésem, még mindig a zöldítés tekintetében megállapítottuk, hogy bizonyos zavar van a tekintetben, hogy az első pillér zöldítése és az agri környezetvédelmi intézkedések között mi a kapcsolat. Az agri környezetvédelmi második pilléres intézkedések tiszteletben tartása önmagában még nem jelenti, jelenti az első pillér zöldítését. Ugyanazt a gyakorlatot akkor két pillér kapcsán is elismernénk, ami viszont félreértésekre adhat okot enyhén szólva. Tehát a számvevőszék ezt már eleve szóvá tette, mert így nem lehet igazán megkülönböztetni, hogy egy környezetbarát intézkedés a második vagy első pillérből, vagy akár mind a kettőből ö, támogatható, és az önkéntesség még tovább bármennyire kiterjedt az, külön pénzekre is jogosítana, ami megint csak nem tudjuk, hogy miben különbözik ettől. Tehát az új szabálytervezet szerintünk jogbizonytalanságot fog szülni az első és második pillér közötti támogatások jogosultsága tekintetében között. Bene, credo che Nagyszerű, nagyon szépen köszönöm. Úgy hiszem, hogy ezekkel a hozzászólásokkal most már elég sok alapanyagunk van a gondolkodásra, ráadásul itt vannak a jelentéstevők, ezért úgy gondolom, hogy az elmondható már azzal kapcsolatban, amit Kretan úr mondott a kettős finanszírozásról, láttam, hogy nagyon sok kolléga bólogatott. Most pedig akkor a képviselők jönnek, Átnyú úr, aztán... I don't envy. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát nem irigylem azt a munkát, hogy határozzuk meg a füves területek meghatározását. Például, ha én magam is láttam egyébként a saját földemen, hogy mondjuk egy hatalmas esőzés után nem főves területen, nem legelővel rendelkezem, hanem egy tóval. Vagy pedig akkor egy auditor elmegy egy déli országba, ahol nagy a szárazság, nagy az aszály, és azt mondja, hogy bocsánat, hát itt egy kiégett földterületet találok, ez nem állandó legelő. Illetve van egy nagyon érdekes, jellegzetes brit meghatározása Parkland, ahol füves terület és fás terület is van. Nyilván a fák szaporodnak, és egy idő után pedig már erdős területé alakul át. Nagyon fontosak ezek a fák, hiszen a jószágnak árnyékot adnak, és nem azt láthatjuk, hogy akár pedig olyan terményeket is termelnek, amelyek például a baromfi számára nagyon fontos táplálékot jelentenek, és aztán pedig megveregetik a vállamat az auditorok, és azt mondják, hogy hát Agni úr, ez bizony már megint nem legelő, ez itt egy erdő, és megint megvádolnak azzal, hogy csaltam. A kártevő mentesítés tekintetében pedig megint csak nagyon bonyolult és nehezen betartható a szabályozás. Végezetül pedig, ami az aktív gazdát illeti, mit gondolnak például a föld tulajdonosról, illetve a bérlőről? Önök fektettek, például, hogyha valaki pénzt fektet egy adott területbe, és kockázatot vállalt ezzel, akkor most vajon gazdának tekinthető, vagy sem? Nagyon gyakran maga a földtulajdonos az, aki egyáltalán semmiféle kockázatot nem kell vállaljon, mert a bérlő azt meg, megteszi. Szikérszki úr, aztán meg Guinness asszony. Jest powszechnie wiadomo, że są pewne niedoskonałości. Ott a Tudjuk, hogy a kap nem tökéletes. Mindannyian bevallhatjuk őszintén, hogy, hogy, hogy az ágazat sajátosságainak köszönhetően sajnos ez nem tud tökéletesen működni, hiszen ez az ágazat környezeti és éghajlati tényezőktől függ, és ezen kívül óriási a, a, a diversifikáció nagyon sokszínű ez a terület, ami nyilvánvalóan emellett egy, egy előnye is ennek a szágazatnak. Úgy gondolom, hogy itt egy kicsit túl messzire mennek. Igaz az, hogy hogy konkrétabb definíciókra van szükség ahhoz, hogy a gazdák igazán uh, ennek megfelelően annak eljárni, de mégis amikor azt hallom, hogy hogy, hogy egyszerűen nem is lehet utána járni, hogy, hogy az elköltött pénz mit, milyen hasznot hozott a vidékfejlesztésnek, hát akkor ezt nehezen tudom elhinni, hogy ezt nem lehet megkideríteni. Hát mindenféle javaslatokat nyújtanak ugye be, ezeket elemzik. Én beszéltem is mezőgazdákkal. És hát nagyon gyakran gyakran ez nem is arra van hogy most aktív gazdák vagy nem aktív gazdák, hanem egyszerűen annyira sok színű ez a tevékenység, hogy, hogy nagyon különböző az ő helyzetük. Tehát nagyon óvatosan kell eljárnunk annak érdekében, hogy az intézkedésünkkel ne éppen a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság érdekeit sértsük meg. ugye, ugye itt sokan azt gondolják, hogy itt egy, egy csapat ember mindent szabályozni szeretne, de, és hogy nagyon sokan ezt ez ki akarják játszani, ki akarják játszani ezeket a szabályokat, de azért ezek egyedi esetek, ezek a csalások. Itt beszéltünk ugye a környezetről, az egészségvédelemről, számos más vetületéről ennek a politikának értem én, hogy, hogy sok támogatás olyan helyekre megy, ahol már eleve komoly jövedelmekkel bírnak, de hát mi biztosítani szeretnénk azt, hogy versenyképes legyen ez az ágazat minden egyes mezőgazdaságilag használt hektárnyi terület produktívan, termelékenyen és, és és versenyképesen legyen megművelve. Eljöttek hozzánk, hogy itt bemutassák a munkájukat. És hát hallhattuk az önök beszámolóit, a jelentéseket, de talán talán nem teljesen objektívan ítélték meg a közös agrárpolitikát, hiszen a, a kap a fogyasztók érdekeit is szolgálja a környezet számából, és előnyös, és a gazdákat is ez szolgálja ez a rendszer. Megint ez asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! hogyha megengedi, akkor Szikeszki úr általában dakra reagálnak, aztán vannak részletesebb megjegyzéseim a vidékfejlesztésen kívüli kérdésekre is. Úgy gondolom, itt nagyon világosan kell fogalmazni. A vidékfejlesztés az eredmények tekintetében nagyon nehezen értékelhető, legyen szó itt akár képzésekről, projektekről, akkor nehéz itt valóban számszerűsíthető eredményeket elérni. Itt, itt persze konkrétabban is beszélünk el a problémákra. Én nem vagyok biztos abban, hogy az, ahogy a nők közelítették meg és mutatták be ezt a politikát, valóban helyén való volt még hogyha sokan szeretnék, és ebbe az irányba menne a kap, és még több vidékfejlesztési támogatást foglalna magába, mégiscsak érdekes az auditorok véleménye is ezzel kapcsolatban. De mégis azokra a kollégákra hagynám ezt a kérdést, akik konkrétan vidékfejlesztés politikával foglalkoznak. Egy általános megjegyzésem lenne viszont. Szikerszki úr ugye azt mondta, hogy a kap nem tökéletes. Hát, hát semmi sem tökéletes én hát értékelem a hozzászólását, de hát itt mégiscsak itt összemosnak, összezavarnak dolgokat a különböző prezentációk tekintetében is ugye láthatók, hogy a múltban hogyan értékeltek bizonyos szakpolitikákat, és hogy a jövőre mit vetítenek előre. Hát itt nagyon fontos, hogyha egy szakpolitikáról beszélünk, hogy a hátterét is megvilágítsuk. Ugye itt arra beszéltek, hogy a támogatások 80%-a nagyon ki, kevés emberhez gazdához jut el. De hát ez is az oka, ez a logikája ennek a politikának, tehát hogy itt a legnagyobb jövedelemmel bíró üzemek kapnak ugye még támogatást. A közvetlen támogatások egyszerűen nagyon sok tagállamban rendkívül fontos részét képezik a mezőgazdasági jövedelmeknek, és enélkül nem is rendelkezének jövedelmekkel. És az, hogy az auditorok hogyan értelmezik a közvetlen támogatások szerepét a jövedelem támogatásban, hát ez e, most nem biztos, hogy nagyon helyén való volt, nem volt ez igazából világos se, de lehet, hogy én értettem valamit félre. Aztán valóban aggasztónak tartom azt, hogy arról van itt szó, hogy itt mindenki, mindenfelé szórjuk a pénzt, mindenki pénzhez jut. Hát nem értem ezt a felvetést a, ugye a kap egyik célja az volt, hogy jövedelmet biztosítsunk a gazdáknak, aztán a, a területi egyensúly és más célok is vannak még, tehát itt meg kell nézni, hogy, hogy itt ezek a célok hogyan egészítik egymást. Aztán nem tudom, foglalkoztak a német modellel, amely terület alapú támogatási rendszer, a kap támogatási rendszeren kívül érdekelne, hogy ezzel kapcsolatban készítettek-e jelentést, mert ez is hasznos lenne. Aztán a második kérdésem, hogyha mi most egy olyan politika irányában megyünk, amely úgy tűnik, hogy hektáronként egy általány támogatást nyújt, akkor én ezt úgy értelmezem, hogy pontosan az a probléma fog felmerülni, amelyet említettek, tehát, hogy a nagy földterületekkel rendelkező gazdák és üzemek még több pénzt fognak kapni, hát ez evidens, kérem, hogy ehhez is szóljanak hozzá. Ebben az megyünk, ugye, és hát lehet hogy reagáltak azokra a javaslatokra is, amelyeket megszavaztunk. Érdekel, hogy a konkrét javaslatokkal kapcsolatban mi a véleményük. Aztán számos problémát is és azonosítottak ez a, az, hogy ki jogosult, vagy milyen terület jogosult, a, a támogatásra szállott a kölcsönös megfelelés. Nyilvánvalóan nem lehet leegyszerűsíteni ezt a területet. Tehát a kölcsönös megfelelés szabályait hogyan lehetne itt leegyszerűsíteni? Én nem bánnám, ha ez lehetséges lenne, de akkor mondják meg, hogy hogyan. Ha mégis ilyen behatóan tanulmányoztak ezt a kérdést, akkor te nem mondtad, azt, hogy hogyan lehetne ezt leegyszerűsíteni. Ezzel kapcsolatban már kértem a, segítségüket. Tudom, hogy az a feladatok, hogy bírálják, eh, értékeljék ki ezeket a szakpolitikát, de hát eh, jó, ha mégis azt mondanák, hogy ha A vagy B vagy C utat követjük, akkor ezzel eh, jobbá tennénk ezt a politikát, akkor, akkor ez hasznosan. Ha nem adnak megoldási javaslatokat, akkor nem igazán tudunk előre mozdulni. Aztán voltak itt fenntartások a kap kizöldülésevel kapcsolatban is és hogy mi a referencia érték nyilvánvalóan a parlamenti szavazás néha nem igazán világos, de mégis én úgy gondolom, hogy tiszta itt a kép, hiszen a második pillér um, ben van egy olyan kiindulási referenciaérték, amelyhez még hozzájárul a kizöldösítés. És én úgy gondolom, hogy, hogy itt valóban többet tesznek még, és ezért jár több támogatást. Tehát az, hogy most a vidékfejlesztésért kap valaki támogatást, és a zöldítésért is támogatást kap, én, én ezt nem látom problematikusnak, csak nem őket ez zavarja. Úgy gondolom, hogy túlságosan kevés jellemeztük eddig azt, hogy mit is akarunk elérni. A plenárison már ezzel kapcsolatban felszólaltam, és remélem, hogy a néppárt támogat ebben. Tehát itt eredményeket kell elérnünk, nem pedig uh, hangzatos szalagcímeket. Tehát, hogyha a gazdálkodási gyakorlatban be akarjuk ültetni a környezetvédelmi intézkedéseket, akkor együtt kell működnünk a gazdákkal, és ösztönöznünk, bátorítani kell őket. És hát ez a kettős támogatás, én úgy gondolom, hogy ez nem le, biztos, hogy rossz dolog. Hát itt eredményeket tudunk elérni, hogyha az egyes pillérben és a második pillérben ezt például innovációs támogatásokat is be tudunk foglalni, hogyha megértetjük a gazdákkal, hogy a környezetvédelmi intézkedések hogyan javítják az ő gazdálkodásukat, és hogy ez, ez mondjuk hogyan is jelenik meg aztán a gazdálkodási gyakorlatban és jövedelmekben, akkor ez egy jó irány lehet. De hát fontos az, hogy tudjuk, hogy mit kell tenni nekünk, vagy az auditoroknak, vagy az Európai Bizottság, hogy, hogy a, a gazdálkodási gyakorlatokat fenntarthatóvá és és ellenállóvá tudjuk tenni hogyha a mezőgazdaság fenntarthatóságát akarjuk támogatni a jövedelem tekintetében is, akkor a gazdákkal együtt kell működnünk, és arra kell buzdítanunk őket, hogy olyan gyakorlatokat folytassanak, amelyek mi fenntarthatónak tartjuk. Például a növénykultúrák ö, ö, sokszínű vététele, a vetésforgó bevezetés, úgy gondolom e, e, a gazdák értik ennek is az értelmét. Aztán ott van ugye, hogy 10%-át a területeknek ökológiai gazdálkodásra akarják akarják fordítani, vagy ökológiai fókuszú területnek akarják kikiáltani, de ugyanakkor senki sem akarja, hogy az élelmiszer árak az beszökjenek, hiszen a fogyasztók is nyomás alatt vannak. De hogyha mégis ökológiai jelentőségű területeket akarunk bevezetni, akkor itt meg kell néznünk azt, hogy ez támogatja a biodiverzitást a gazdálkodók számára, mert ha igen, akkor ez is támogathatja a gazdálkodást. De hát itt, egy, itt valóban egy folyamatos szakaszatos ö, ö, rendszerről beszélünk, ahol folyamatosan vizsgálni kell az intézkedések következményeket. Aztán egy utolsó szó, egy, egy aggodalommal kapcsolatban, amelyet Kreten úr is említett. Az a, többi auditor is beszélt erről méghozzá a közvetlen kifizetésekre van, és ugye itt ugye arról volt, hogy csak azt tudja megindokolni, hogy, hogy, hogy az, ez az állatok jólétét és a, és a megfelelő gazdálkodást támogatja, de igazából nagyon sok gazda ettől függ. A közvetlen kifizetések, támogatások egyszerűen például hazámban, Írországban, a szarvasmala tenyészetben ez jelentős részt tesz ki, enélkül nem is tudna létezni ez az iparág. Tehát jó lenne, hogyha az elhangzott észrevételeket alátámasztanák valóban tényekkel, amikor a kap reformjáról beszélünk. Ugyanis számomra egy kicsit aggályos az, hogy, hogy néhány hangzatos megfogalmazás vagy szalagcím lehet, hogy nem igazán szolgálja ennek a szakpolitikának a, a kidolgozását, és lehet, hogy ne, nem tükrözi azt, amit mi itt a szakbizottságban végzünk. Önök ugye nincsenek nem megválasztott hivatalnak, nekünk kell szembenézni a választókat vannak olyan bizottsági kollégák, akik óvaintanak attól, hogy ha majd legközelebb meg akarom választani magam, akkor biztos, hogy a választók ellen fognak fordulni, amiatt, hogy a kapreformmal mit műveltem. De hát ők választottak meg engem, és az ő érdekeiket képviselni, a fogyasztók és a környezetvédők és a gazdák érvét is meghallgattam. És amit szerintem se kell próbálnunk eh, végrehajtani, az a kapnak a leg legkomolyabb és legnehezebb reformja, hiszen itt a termeléstől elválasztjuk a támogatást, és, és hát meg kell néznünk, hogy hogyan költik el ezt a pénzt környezetvédelmi fenntarthatóságot, akkor miközben a forrásunk csökkennek. Ez a politikai realitás, amelyet szembe kell néznünk. Aztán végül szeretném elmondanom, hogyha a számvevőszék beszámol arról is, hogy a terület alapú kifizetések és támogatások hogyan működnek azon országokban, ahol hektáronkénti támogatást vezettek be. Ez, ez hogyan függ össze a jövedelmekkel, a, a föld bérleti árakkal. Tehát, hogyha a földhöz kapcsoljuk a támogatást, a területekhez, akkor és akkor elsősorban a föld tulajdonosokat támogatjuk, akik nem biztos, hogy aktív gazdálkodással folytatnak, de egyszerűen ugye élhetnek ezzel a támogatási lehetőség. Ahogy több kolléga, én is aggódom ezek miatt, amikor a szakpolitika orientációra van szó, szóval, és hát megpróbáljuk a megfelelő válaszokat megtalálni. De minden esetén én értékesnek tartom ezt a, az eszmecserét, mert jó lenne előrelépést elérni. A kritika sokszor egyszerűen nem konstruktív, egyszerűen csak kritika, amely nem mozdít el bennünket egy jobb irányba. Tehát amikor arra van szó, hogy egyszerűsítsük le a kölcsönös megfelelést, hát akkor kérem, mondjanak javaslatokat, ötleteket, hogyan végezzük ezt el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Sikorski úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném támogatni Megginész asszony hozzászólását. Nagyon érdekes volt ez a vita. Nagyon öröm, nagy örömömre szolgál, hogy ebben részt vehetek, és egy kérdés viszont felmerül bennem, hogy a számvevőszekkel miért folytatunk erről vitát. Személyes tapasztalatom az, Lengyelországban egyébként én magam egy nagyon hasonló intézmény vezetője voltam, egy nemzeti uh, audit intézmény vezetője voltam, jó magam, és az ilyen intézmények egyik alapja, egyik kiinduló pontja az, hogy azt nagyon szigorúan külön kell választani a politikától. A véleményeket az audit eredmények függvényében kell megfogalmazni. az audit szervezetek, illetve a számvevőszék maga nem vesznek részt a politikai vitában, és nem javasolnak megoldásokat a jövőre vonatkozóan. Lehet, hogy egyes javaslataik, megjegyzéseikkel egyet tudok érteni, de azt gondolom, hogy amit ma hallottunk, az az, hogy a számvevőszék kilépett a szerepköréből. Nyilván az audit eredményeit mindig nagy érdeklődéssel hallgatom, illetve a következtetéseket, amelyek ezen eredményekből következnek, de az, hogy a kap jövője milyen legyen, nos, ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy az audit, a számvevőszék túl messzire ment. Ezen audit eredményeinek tükrében hiszen ezeket az eredményeket vizsgáljuk most, azt mondanám, hogy a kap nem lett visszaélés áldozata, nagymértékű visszaélés áldozata. Szemben mondjuk a kohéziós alapokkal. Szerintem a kap célkitűzései meglehetősen világosak és pontosan belettek azonosítva. és az átláthatóság is megvalósul ebben az esetben. Hallottunk egy véleményt a költségvetési rendeletről itt az Európai Unióban, illetve hogy ott milyen problémák vannak. Azt hiszem, hogy ez elég jól mutatja, hogy a kap ami meglehetősen világos. Szerintem nincs is ott túl sok visszaélés. Az EU költségvetés 40%-a olyan kis összeg, hogy ez igazán nem számítik. Aztán a környezetvédelmi szempontokat kell még figyelembe venni. Ez az egyik célkitűzés, de nem a legfontosabb. A legfontosabb célkitűzése a közvetlen kifizetéseknek az élelmiszerbiztonság. az európai mezőgazdaságot a közvetlen kifizetések nélkül nem tudjuk fenntartani, hiszen a globális versenytársainkat más módon támogatják nem lesz európai mezőgazdaság a közvetlen kifizetések nélkül. Nyilván a környezetvédelem rendkívül fontos, fontos része a kapnak, de ezért ne felejtsük el, hogy a gazdákat azért támogatjuk, hogy biztosítsuk, hogy Európából kapjuk az élelmiszert, és nem pedig más globális szereplőtől vásároljuk meg, ki tudja milyen áron, és ki tudja milyen forrásból. Vannak kételjeim azzal kapcsolatban, hogy a számvevőszék fogalmazhat-e meg politikai véleményt ebben a vitában. Minden esetre nem gondolom, hogy egyet tudok ezzel érteni ebben az esetben. Köszönöm szépen, mondja az elnök. George Lyon Uh, thank you to, to the court of Art. Köszönöm szépen a számvevőzéknek az elmondottakat. Több kérdésem is lenne. Ezek közül néhányat már a kollégáim is részben föltettek. Szerintem a legfontosabb kérdések egyike az, az a konfliktus, amely a kap központjában van afelől, hogy mit is akarunk Egyesek továbbra is támogatják a kapot, mert hát nyilván kedvezményezettek. De mások azt mondják, hogy tesztelni kéne, hogy mik a valós hatások, ahelyett, hogy csak úgy öntjük ki a pénzt jövedelem támogatásra. Tehát számomra az lett volna ennek a reform értelm, reformnak az értelme, hogy a jövedelem támogatás mellett ha közpénzeket áldozunk, akkor közjavakra áldozzuk azokat, és ezt az alapelvet keményen képviseljük. Tehát, hogy a köz számára hasznot generáljon ez a pénz, és ez nincs így továbbra sem, ha jól olvasom a szöveget. Önök azt is leírják, és örülök, hogy ezt felvetik, hogy a, a 90-es évek 2001 egyik tartó termelés alapú támogatásának van legitimitása, de a alapú kifizetések pedig egyszerűen magánérdekeket szolgálnak, és nem közérdeket. Tehát ezt nem lehet megindokolni. És a nagy kihívás az szerintem, legalábbis több tanulmány ezt mutatja, hogy például, ahol Németországban eleve elmozdultak a történelmi kifizetési rendszertől néhány éve, annak eredményei vannak, talán érdemes lenne ugyanezt az irányt egész Európa szintjén képviselni, bár tudom, hogy ennek kemény ellenzői vannak. Két további kérdésem lenne, ugye, hogy hogy a javasolt intézkedések nemzeti tagállami szinten az aktív gazdálkodó definíciója mennyiben lesz világos és végrehajtható és az eszközök, amelyeket a tagállamok majd kapnak ehhez, hatékonynak bizonyulnak -e majd, és tényleg az aktívakhoz jut el majd a pénz. Ezzel kapcsolatban kételjén vannak. Önnek milyen javaslatai lennének arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan lehetne garantálni, javítani? ami pedig a videgfejlesztés irányba való elmozdulást jelenti a közvetlen kifizetési javaslatoktól. Látjuk, hogy a vidékfejlesztés benne lesz a közös stratégiai keretben, és reméljük, hogy lesznek input és output indikátorok is, ehhez kötődően, amelyeknek a tagállamoknak alkalmazni kell, és a bizottság ez alapján ellenőriz. De eleve nagyon bonyolult a mérhetőség, az input indikátorok mérhetősége, és a számvevőszék jogosultságai az input és output indikátorok mérésére vonatkozóan nem ugyanaz. Kollégák kiemelték azt, hogy az auditnak is komoly költsége van, és nem lenne jobb eleve olyan ö, szabályt javasolni, ö, azáltal, hogy az input indikátorok mérhetőségét nem írjuk elő, mondom a bizottságnak, amelyek végrehajthatóak is. Nem lehet minden célt egyszerre szolgálni, így sem sikerül még az output indikátorokat sem kellően mérni. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök. Úgy gondolom, hogy jó sor került erre a találkozóra, mert legalábbis lehetőségünk nyílik arra, hogy legalább eh, egyenesen beszéljünk egymás, Tehát a frusztráció részét képezi az is, hogy ez nem valósul meg, hiszen beszéltük arra, hogy itt, itt küzdünk mi, és, és én a választóközvetemben 150 gazdával találkoztam, és hát eh, nem nem túl könnyű az ők nem könnyítik meg az én életemet sem, hát ők elég keményen lépnek fel, és el kell magyarázom nekik, hogy mit csinálunk, és hogy ez mit is jelent számukra a gazdaságokba. Nem fogok belemenni abba, hogy hogy, hogy önöknek ebben részt kell venni, vagy sem, de amikor amikor a vidék, különösen a vidékfejlesztésről beszélünk, akkor én a saját tanatban látok ezzel kapcsolatos problémákat, ahol valóban felmerül bennem a kérdés, hogy ez bölcs választás volt, tényleg így kellene elkölteni a pénzt? Nem lehet ezt jobban is elkölteni? Úgy gondolom, ez az a nagy probléma, amelyel itt meg kell küzdenünk, és, és sok probléma, amit én látok itt a, az, az, hogy európai szinten megpróbálunk egy általános megoldást találni, amely aztán minden tagállamra, minden egyénre ráhúzható. De hát itt vannak nagyon sajátos problémák, amelyekhez alkalmazkodni kell tudni. És ami a, a végrehajtás illeti sok területen, és az értelmezést sok régióban illeti, hát ez, ez, ez sokszor aztán érdekkonfliktushoz vezet. úgy gondolom, hogy hogy itt nagyobb rugalmasságra van szükség. És van egy új terület, és ezzel is sokat küzdködtünk a kettes pillér eh, kapcsolatos vitasor. Én, én, nekem meggyőződésem az, hogy a pillér kettőbe kellene a, a zöldítést hagyni, nem kellene átvinni az egyes pillér, mert ezzel csak összezavarjuk a helyzetet. Most pontosan ide értünk, hogy összezavarodtak a dolg. Mit jelent az, hogy kizöldölésen túl? Hát hol határoztuk már határt? Tehát hogyan határozzuk meg, hogy mi az, amit az első pillérben, és az, amit a kettes pillérben, második pillérben zöldítés címszalat csináltuk. Én úgy gondolom, hogy a bizottság is okozta ezt a problémát, hogy, hogy a, mert a javaslatában ezt, ezt nem oldotta meg és, és nem tudom, hogy ebből a zsákutcából hogy kerülünk két, még nagyon sok akadálya kell szembenéznünk. És tehát most akkor meg kell magyarázni, hogy ez így helyes, vagy nem helyes, vagy még ebben a reform folyamatban is mindenki a, a kevesebb bürokráciáról, kevesebb adminisztrációról beszél, de hát őszintén ki kell mondanom, és, és talán önöknek kell ezzel aztán az, Tehát az, amit itt látunk a tanács részéről, az az, hogy ők is próbálják ugye az álláspontjukat megfogalmazni mi is, de, de senki sem ért egyet a házon belül sem az állásponta, és aztán most a tanács végül is kidolgozza a saját álláspontját, és a hónap végén megpróbáljuk aztán a három oda a párbeszédben ezt, ezt megoldani, de hát nem tudom, hogy ebből hogy fog megszületni egy megoldás. Ami pedig igazán aggaszt, hogy hogyan tudjuk megvédeni a vidéki társadalom fennállását. Tehát ha megnézem az én szüke pátriámat, ahonnan én jövök, ott egyre kevesebb és kevesebb olyan gazda van, aki tényleg teljes munkadőben ezzel foglalkozik. Vannak rész, akik részmunkadőben foglalkoznak az gazdálkodás, de hogy hogy lehet ezt a társadalmat ha, e, e, fenntartani, hogy lehet az egyházmegyéket, az iskolákat ott tartani vidéken, hogyan lehet ezt a vidéki társadalmat fenntartani, hogy ha nincs munkájuk, el fognak innen menni. És, és aztán, ami még szintén aggaszt az, amit néha itt csinálunk, az tulajdonképpen az, hogy a mezőgazdasági politikát a, a, arra használjuk, hogy a szociális politikákat a egyes vidékeken a, megtámogatjuk a mezőgazdasági politikával. Tehát ez egyfajta kiegészítése a szociális intézkedéseknek. És hát eh, sok helyen ezt is kell tennünk. És hát egyáltalán a zöldítés kérdése, az egyes pillér, kettes pillér kérdése. Hát senki sem akarja azt, hogy párhuzamosan kétszeresen támogassunk bizonyos tevékenységeket, de hát itt megint csak a bulvársajtó az, ami ezt felfújta. Hát ők így látják ezt, az új kap reform ö, csomagból ők ennyit látnak, hogy a kettős támogatás. És hát úgy gondolom, hogy nekünk kötelességünk, hogy semmiféle ilyen fajta párhuzamos támogatást ne engedjünk, és érdekelne a véleménye, az önök véleménye arra, arra vonatkozóan, hogy a hektáronként ugye még lehet plusz fizetéseket, kifizetéseket eszközölni, például a zöldítés tekintetében. Tehát érdekelne, hogy önök ezt is kettős támogatásnak értékelik. Önök hogyan értelmezik ezt? Hát én az otthoni sajtóban, médiában is hallom ezt, és megkérdezik, hogy én támogattam-e a kettős finanszírozás vagy támogatást? Nem. De hát nyilvánvalóan támogatom azokat, akik jelenleg nagyon kiváló környezetvédelmi programokat vezettek be. Ők ugyanis sokat fognak veszteni ezen Hát mi ezzel a probléma kell, hogy megköszönjük. Éppen ezért jó, hogy itt ezt az eszmecserét folytatjuk, hiszen talán talán önök is tudnak javasolni olyasmit, amivel mi visszatérhetünk a választóközleteinkbe, hiszen itt a, én úgy szeretnék visszamenni a választóimhoz, hogy azt mondja, hogy, hogy találkoztam veszek néhány tagjával ezen a héten, és hát és úgy tűnik el tudjuk juttatni hozzájuk az üzenetet, hogy nem ülhetnek csak ott Luxemburgban, és aztán ö, megmondják azt, hogy az én hazámban, vagy Portugáliában, vagy Franciaországban mit csinálnak jól vagy rosszul. Hát mindenki másképp értelmezi a szabályokat, és hát és hát itt a, a nagy többség nem csalni akar, egyszerűen a rendszeren belül akar valahogy boldogulni, és mindent megtesznek a érdekében, hogy valahogy életben maradjanak, és mindenki számára a vidéket jobbá tegyék. Köszönöm. Köszönjük, Csim. Most pedig Martin kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Nagyon sok témáról volt itt szó ez a folyamatos párbeszédre tett javaslat, ez nagyon jó a számbevőszék részéről. Még jobb lenne, hogyha az agrár tanácssal tudnánk folyamatos párbeszédben állni. Mi vagyunk a legpárbeszéd készebbek, kés, készségesebbek. Ezek a témák itt az előzetes tárgyalások során is folyamatosan foglalkoztattak minket is. Az aktív termelő gazdálkodó kifejezése kapcsán is nagyon ö, nagy konszenzus alakult ki. Németországban, de más tagállamokban is nagyon sok melléktevékenységénként gazdálkodó van, akit nem tartanak nyilván a mezőgazdasági statisztikákban, és akik nem is kapnak semmiféle támogatást. Márpedig ezekre is pedig aktívak, tekintettel kéne lenni, náluk azonban nyilván bonyolult a jövedelem támogatás kiszámítása. <clears throat> A másik probléma, ahol nem értünk el eredményt, az a spekulatív vállalkozások mezőgazdasági tevékenységével kapcsolatos, ugye tőkét szereznek, támogatást vesznek föl, és valójában nem termelnek hogy hogyan lehetne ezeket eleve kiszűrni, azt szeretnénk megtudni. Dem wir uns lange beschäftigt haben, ist tatsächlich... Öntől, és foglalkozott minket is a legelő a füves terület definíciója is. Végül is az angol pasture kifejezést találtuk a legjobbnak, amely legközelebb van ehhez, mert a füves területek közül némelyiken lehet, hogy például pont fű nincs, csak mindenféle egyéb növény. Ausztriában, Dél-Tirolban, ha elmennek egy hegyi területre, ahol van mezőgazdasági termelés, akkor megint csak nehéz lenne zöld területet definiálni, mert gyakorlatilag sziklák között zajlik a tevékenység. Nem is lehetséges ott olyan értelemben zöld területet produkálni, mint ahogy máshol. Ugyanakkor kétségtelen, hogy ők is támogatásra jogosultak, ha valaki, akkor ők leginkább, hiszen ökológiai hasznot hajtanak. Aztán Németországban voltak olyan típusú területek, amelyeket később ki kellett venni a, a, ebből a körből. Noha ökológiai értelemben nagyon hasznosak, csak éppen nem zöld füves területek voltak. Tehát nehéz dolog ez, és nem jó gyors ítéletet alkotni felszínesen ezekben a témákban. A második pilléres nem célorientált támogatások körét pedig, a környezetvédelmi intézkedések körét tekintve, szerintem az itt a baj, hogy nincs kellő értékelés. Tehát a természetvédelmi programokat néhány év múlva valahogy mérni kellene, hogy ökológiai értelemben hoztak-e valamit, nőtte például a vad madarak száma a területen, vagy valami objektív mutató. Az 50-100 euró közötti hektáronkénti támogatással persze olyan nagyon, nagyon ugrálni nem lehet, ez, ebből még nem lehet természetvédelmi politikát eh, csinálni, ez mindig csak kiegészítő összeg lesz. a kap céljai tekintetében nyilván a kap egy politikai program, politikai eszköz, de hogy a három cél valóban egyrang, egyenrangú-e, arról hát enyhén szólva különbözőek a vélemények, és biztos, hogy különbözőek az eredmények a három cél tekintetében, és tagállamonként is különbözőek. Vannak országok, ahol nagyon sok kis termelő van, és ezek esetében még igazságtalanabb a jelenlegi kifizetési struktúra, mint más országokban. A, a terület alapú kifizetések okozta bajt valahogy nem lehet semmilyen egyéb eszközzel kompenzálni. Mindenféle kiegészítő intézkedés is kevés ehhez. Tehát ilyen értelemben a plafonnal én is teljesen egyetértek, de ez egy politikai, nem szakmai jellegű kérdés az ellenőrzési normák értékelése kapcsán a számvevőszék kimutatott esetleg különbséget a tagállamok között, megállapítható, hogy van összehasonlítható egységes, viszonylag egységes európai ellenőrzési rendszeri szint, vagy pedig továbbra is a széttagoltság érvényesül a minőségellenőrzések szintje, mértéke, hatékonysága között. Grazie Martin, Luis, poi Péter. Köszönöm szépen, Luis, majd Péter. Bem, eu queria agradecer as opiniões que foram manifestadas. Eu... Köszönöm szépen. Köszönöm az elhangzott véleményeket. Nagy érdeklődésekkel, nagy érdeklődéssel hallottam mindegyiket. Egyesekkel egyetértettem, másokkal nem, de hát erről szól a politikai vita, illetve az eszmecsere. Nyilván ezt szívesebben teszem kollégáimmal. Az elhangzott vélemények politikai jellemzővel rendelkeznek, és ez hozzásegíthet ahhoz, hogy jobb jogalkotást valósítsunk meg. De egy kicsit össze vagyok zavarodva, ugyanis ha jogállamiságban gondolkozunk, akkor külön választjuk a hatalmi köröket, a hatalmi ágakat, és ott van mondjuk a parlament, amely a jogalkotó, és a számvevőszék pedig abban segít, hogy a legjobban alkalmazzuk ezeket a törvényeket, jogszabályokat. Azt gondolom tehát, hogy a megjegyzéseik, a véleményeik egy kicsit túl messzire mentek. Remélem, hogy egyszer majd a számvevőszékhez is elmehetek, én magam is, és segíthetek a számvevőszéki bíráknak véleményemmel abban, hogy jobban dolgozzanak. Köszönöm, Péter. Ja, eh, vielen Dank. Köszönöm szépen, köszönöm ezt az eszmecserezést. Én tényleg úgy fogtam ezt fel, hogyha intenzív párbeszédet folytatunk például a szembevőszéggel is, akkor ez jó. Én is azokhoz tartozom, aki, aki örül a kritikusok véleményének is, hiszen, eh, hiszen sokszor a saját levünkben fő, fővünk mi is, és hát muszáj a társadalmi elfogadottságot is szem előtt tartanunk éppen ezért örülök, hogy a számvevőszék is a társadalmi elfogadottságot is figyelembe veszi, de hát itt azért mégiscsak ilyen igazságos eszmecserére vagy egymás meghallgatására van szó. Egy előzetes észrevételem. Úgy gondolom, hogy a mezőgazdaság mindig biztonságpolitikát is jelent. Itt arról van szó, hogy az embereket megfelelő mértékben lássuk el élelmiszerekkel, és hát ennek a biztonságpolitikának is megvan az ára. Vagy egyszerűen leteszünk erről a célra, hát akkor is társadalmi vitát kell folytatni, hogy akkor van erre szükség, vagy nem de én, én, én így fogom fel az agrárpolitikát. Aztán az első igazi megjegyzésem a közvetlen kifizetésekhez kapcsolódik. 92 óta követem én ezt figyelemmel, és én úgy látom, hogy a, a közvetlen kifizetéssel, a terméstől való elválasztással, a kölcsönös megfelelési szabályok kialakításával, és így tovább, és így tovább, tulajdonképpen mi igazi vállalati gazdálkodást akartunk, vállalkozói, gazdálkodói formát akartunk kialakítani a mezőgazdaságban. Ez azt is jelenti, hogy hogy a gazdák maguk döntenek arról, hogy mégis mit akarnak termeszteni, és hát a jövedelmük nagy részét megpróbálják a piacokról biztosítani. E, hogyha egyre inkább vállalkozóként működnek, akkor a piaci árak is talán jobbak lesznek, e, hogyha például az elemszerárak emelkednek, akkor a támogatás viszont csökkenhet hát hogyha megnézzük a táblázatokat, ez részben sikerült is. Ugye az első pillanat kiadásai, a közvetlen kifizetések értéke 92 óta csökkent. Tehát itt ezért egy kis dicséretnek örültem volna a szemebőszék részére. Hát, hogy csak örülhetünk annak, hogy ez a fajta vállalkozói felfogás működik a mezőgazdaságban. Aztán a második uh, megjegyzésem, egy kicsit ez csak bosszant, hiszen egy olyan régiból származom, ahol egy kicsit nagyobb uh, szerkezetű gazdag ságok működnek, és akkor amikor azt mondják, hogy, hogy az első pillér támogatások 80%-át az üzemek 20%-a kapja, akkor visszakérdezek, és nem tetszik ez valakinek? Hát, hogyha egy ilyen üzem a kölcsönös megfelelési szabályoknak megfelelően eleget tesz, akkor egyszerűen kapja az adott támogatásokat, tektáronként megvan az a teljesítmény, amelyet mi honorálunk. Tehát egyszerűen hogyan akarnak önök erre reagálni? Hát statisztikai eh, szempontból ki lehetne javítani ezt a helyzetet, mondhatnánk azt, hogy, hogy mi, minden 5000 hektárra bíró, vagy annál kevesebben bíró eh, gazdaság, amely most közvetlen kifizetésben részesül, őket most töröljük, ezek túl, őket kivesszük ebből a támogatási rendszerből, akkor majd meglátják, hogy hogyha ezeket a kis gazdaságokat kivesszük a rendszerbe, akkor majd meglátják, hogy a statisztikai kép teljesen megváltozik, és nem is lesz olyan sötét ez a kép. De hát, hogy végig kell ezt gondolni. Hát, hogy Hogyha valami nem tetszik nekünk, akkor ugye mondhatnánk azt is, hogy egyszerűen az üzemenkénti támogatást mi egyszerűen így általánydékként megvalósítjuk, mondjuk most csak viccben mondom, hogy évente 3000 eurót kap minden egyes üzem, és akkor minden pénzt ö, így aztán ki, akkor nagyon letisztulna a statisztika. Aztán kérdés, hogy ezt a statisztikai problémát hogy akarják megoldani? Egy, egy, vagy ilyen, egy tolvonással, vagy fokozatos változtatással? de akkor ez még mindig nem jelent semmit, hiszen igazából csak arra van szó, hogy a gazdák akkor már struktúrában működnek, és egyszerűen alkalmaznak a politikai uh, körülményekhez. Én azt mondom, hogy az a fontos, hogy vállalkozói gazdaságokat, vállalkozói mezőgazdaságot kell megalapozni, és, és akkor talán saját ö, ö, erőből és jobban elboldogolnak a gazdák. Aztán, a, a, amit szintén fontos megemlíteni, az az, hogy, hogy hogy a, hogy a csalások és a hibák esetében tényleg egyszerűen ezek helyi hibák, amelyeket igen, elkövettek, de hogyha a régiókat, a vidéki területeket bevonjuk, és, és hogyha ott és akkor meg kell vizsgálni azt is, hogy, hogy, hogy, hogy meg kell értenünk azt, hogy ez egy tanulási folyamat, és sokféle kezdeményezést elindítottunk, hogyha bizonyos kezdeményezési formák túl sok kivel járnak, arra fel kell hívni a figyelmet, és a korrupció nem megengedhető, ez, ez világos, ez egy tanulási eh, folyamat. Aztán, hogyha hogyha a zöldítésnek önök nem örülnek annyira, vagy nem tetszik az, hogy az egyes és a kettes pilléről is támogatják a zöldítést, és ezt kettős támogatásnak tartják, de hát itt egyszerűen, itt vannak olyan üzemek, akik egyszerűen ezzel foglalkoznak elsősorban, és ha most azt mondjuk, hogy semmilyen, azt kell mondanunk, hogy hogy vagy semmilyen üzem esetében nem támogatjuk a környezetvédelmi intézkedéseket, és akkor kizárjuk ezeket az öko üzemeket is, vagy pedig akkor másképp játszmakat el. Köszönjük szépen, kollégák! Most pedig tényleg szeretnék köszönetet mondani a hozzászólásokért, és most akkor Szemszesz úrnak adom majd meg a szót, de előtte még én is röviden hozzászólnék az eszmecserész. Úgy gondolom, az ilyenfajta eszmecserék mindig hasznosak olyan szempontból is, hogy jobban megismerjük egymást, nem azért, mert most úgy akarunk mutogatni a számvevőszékre, vagy, vagy szeretnénk, hogyha más feladatot vagy szerepet látnál, mint az, ami igazából ugye a, az ő feladatuk lenne. Hát ugye a, a politikai felelősség az a tanácsi alapvetően. Úgy gondolom, úgy gondolom, hogy az, ami elhangzik a számvevőszek részéről, az hasznos is lehet számukra, ezzel talán sikerül problémákat elkerülnek, hiszen a közös agrárpolitika eh, nagyon összetett jogi terület. A parlament, is gondolok itt az elmúlt héten lezalott zárószavazásra, úgy gondolom, hogy a parlament pozitív irányba mozdult el, legalábbis még emlékeznék arra, amit Kreten úr mondott el itt a szakbizottságban, hogy, hogy, tehát ez nagyon fontos volt, de most akkor megadnám a számvevőszéknek a szót, először Szármasz úrnak, és aztán a kollégának. Monsieur le Président, merci. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a parlamenti képviselőknek is a kérdéseket, és hogy elmondták véleményüket. Engedjék meg, hogy mielőtt a kollégám felszólalása előtt válaszoljak egy konkrét kérdésre, amelyet feltettek, hogy az előzetes hatályba helyezésre mi is a helyzet. A számvevőszéknek három kompetenciája van. Először is jelentéseket ír, véleményeket ír jogalkotás tervezetekről, amelyeknek pénzügyi vonatkozása lehet, és két előttem szóló kolléga is már elmondta önöknek, hogy milyen megállapításokat tettünk jelentésünkben ebben a témában. Az előadásokban elhangzott, hogy megállapítottuk, hogy a normák megsértésének komplett listáját lehetne összeállítani az uniós kifizetések kapcsán. Az említett jelentéssel szerintem nincsen baj, és azt hiszem a kompetenciánkat sem két kérdőjelezik meg. De van egy másik kompetencia terület, a szerződés adja ezt nekünk, hogy véleményezzünk jogalkotási projekteket. És itt ezen a területen, tehát nem jelentéseket, hanem pusztán véleményeket írunk a jogalkotás tervezetekről. Ebben a minőségünkben, amikor ilyen minőségünkben működünk, akkor nyilván szakmai szervezetként és nem politikai szervezetként adjuk a véleményt, és Kreten úr erről már beszélt. Ilyenkor a múltbeli tapasztalataink alapján teszünk megállapításokat. Például volt már olyan, hogy egy bizottsági szöveg kapcsolatban megállapítottuk, hogy azzal baj lesz, és amit aztán a véleményünk alapján vissza is vontak. És vannak célok a jogalkotásban, és mi véleményezzük azt, hogy a célok elérése érdekében az adott jogszabály mennyiben lesz hatékony szerintünk. És még soha nem hoztunk ezen a kompetencia területen politikai típusú döntés nekünk a működésünk természetéből adódik, hogy a véleményünket szigorúan szakmai alapon kell megfogalmaznunk. A kritériumok, amelyek alapján működünk, azok mindig szakmai ö, kritériumok. Második meg, megjegyzésem, ha megengedik, a következő lenne. Pontosítani szeretnék. Miközben megállapítjuk, hogy a zöld terület, a füves területek definíciójával gond van, nem mi leszünk azok, akik ezeket a normákat megszabhatják. Ezeket a normákat szakmai más szervezetek határozzák meg, mi csak azt mondjuk, hogy ezeknek az értelmezése vitatható, nem mi fogjuk eldönteni, és nem mi fogjuk a szabályokat megalkotni. A számbevőszék csak megállapítja, hogy az alkalmazhatóság szempontjából egy adott definíció mondjuk problémás lesz. Nekünk nem dolgunk az ilyen vagy olyan típusú értelmezésre a szövegeknek. Tehát mi csak a szabályokat kritizáljuk, és nem a szabályok által lefedett tartalmakat. Az, a számvevőszék mindig a jó végrehajtás alapján, végrehajthatóság alapján kritizál. Ha megengedik, akkor Kubik úrnak adnám tovább a szót, és utána Bulberkiét asszonynak, és aztán végül ismét Kreten úrnak. Thank you. Köszönöm szépen. Szeretnék lengyel kollégáim kérdéseit megválaszolni először, Wojciechowski úrét és Szikierski úrét. To, co dotyczy oddzielenia polityki od audytu. Először is. Az, hogy az audit és a politika két külön téma, Wojciechowski úr vetette ezt fel. Nos, hát így működünk ezen alapul a fő funkciónk. Az audit eredményeket az általunk végzett vizsgálatokból származnak, beterjesztjük eredményeinket és az arra alapozott ajánlásainkat. Most, hogy egy új pénzügyi időszak van előttünk, és ezen audit eredményekre alapozva beterjesztjük véleményünket az új jogalkotási javaslatokra vonatkozva. Wojciechowski úr beszélt arról, hogy a mezőgazdaság, illetve agrárpolitikával milyen visszaélések vannak. Tehát mi nem is mondtuk ezt, hogy a politikával visszaélnek, hanem az auditra alapozva észrevételekkel éltünk, és nem beszéltünk arról, hogy csalások történtek volna. Egyes esetekben az erőforrásokat nem használták fel kellően, eredményesen, ugyanis például az állandó füves területek vagy állandó legelők meghatározása nem eléggé konkrét és nem eléggé konkrét a meghatározása a gazdának vagy gazdálkodónak, aki részesül a támogatásból. Ezért gondoljuk, hogy ezeket a meghatározásokat pontosítani kell. Sikerszki úr kérdésére fogok most válaszolni. Igen, tudjuk, hogy vannak hibák. amelyeket százalékban is ki lehet fejezni. Sikerszki úr 5%-kal, 5 beszélt, én magam inkább 2%-ot említenék. Sikerszki úr azt is elmondta, hogy ez olyan, mintha a kap ellen beszélnénk. Nos, ez egyáltalán nem így van. A véleményünk, ajánlásaink, illetve következtetéseink, amelyeket önök elé terjesztünk ma, csak arra törekednek, hogy tökéletesítsük a közös agrárpolitikát, és egy külső szempontot fogalmazzunk meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet az biztosítani, hogy a politika rendelkezéseit a lehető legnagyobb mértékben tiszteletben tartsák. Semmiféle politikai álláspontot nem képviselünk. Megpróbáljuk a közös agrárpolitika szempontjait képviselni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most akkor el kell mondanom, hogy a tolmácsok csak fél hétig állnak rendelkezésünkre, úgyhogy kérem, hogy tartsák be a felszólalási időt, a következő hozzászólónak adom meg akkor a szót. I'd like to speak on rural development. A vidékfejlesztési kérdésekről szeretnék szólni arról kérdeztek, hogy hogyan lehet okosan elkölteni ezt a pénzt, és hogyan lehet megfelelően értékelni a vidékfejlesztési kiadások hatását. És egyetértek azzal, hogy ezek a kérdések valóban jogosak, helyesek, és azt szeretném elmondani, hogy számunkra is nagyon nehezen értékelhető, hogy a pénzért mekkora értéket kapunk tehát hogy mekkora hatással rendelkeznek a vidékfejlesztési kiadások. De azt szeretném elmondani, hogy az Európai Uniónak vannak olyan prioritásai, amelyek a rendeletekben is szerepelnek. Sajnálatos módon a mi értelmezésünk szerint egyes esetekben ezek túlságosan széles körűek és általánosak. Ezért vannak olyan regionális szükségletek, amelyeket a tagállamoknak kell meghatározniuk. Ezek a regionális, nagyon konkrét szükségletek nagyon világos célkitűzésekben kell testet öltsenek, illetve egy nagyon célzott rendszerben. A tagállamoknak nagyon nagyon állóságok van abban, hogy ezeket meghatározzák, tehát nem csak a szükségleteket, a célkitűzéseket, hanem hogy milyen rendszereket kell megvalósítaniuk vidékfejlesztési programjaikban illetve a kiválasztási eljárásokat és kritériumokat is ők határozzák meg. A modernizálással a mezőgazdasági vállalatokkal, holdingokkal foglalkozó értékelésünk tekintetében, és azt mondhatom el, hogy a tagállamok nagyon konkrét szükségleteket határoztak meg, mások viszont nem. Azt láttuk, hogy az Európai Bizottság, amikor a vidékfejlesztési programokat jóvá hagyja, egyes programokat, az intézkedések nem világos célzottságával hagyta azt jóvá, tehát nem voltak eléggé célzottak ezek az intézkedések. A bizottság mégis jóvá hagyta a vidékfejlesztési programokat. Ezért gondoljuk, hogy sokkal világosabb rendszerre van szükség. A kiadások fele a beruházási projektekre megy el. Ez egy nagyon széles körű szakpolitikai terület, nagyon átfogó. A beruházási projekteknél nagyon bonyolult szabályok vannak, közbeszerzési eljárások, közös irányítás, és nagyon sok program kapcsolódik szorosan a közbeszerzéshez. Mindig azt ajánljuk, hogy muszáj a szabályokat egyszerűsíteni, de meg kell erősíteni a célkitűzéseket, és a célzottságra vonatkozó rendszereket. Elnézést kérek, mondja az elnök. Köszönöm szépen a megjegyzéseit, elnézést kérek, és most akkor Kretán úr kap három percet, elnézést mondja a szembevőszeképviselő. I am minutes. three minutes for you. Csak két-három kérdésre szeretnék röviden visszatérni a cél, célok tekintetében. Agnew Lion úr és mások is, meg Guinness asszony is említették. Nem a számvevőszék találja ki a célokat, a közös mezőgazdasági politika céljait. Mi pusztán azt kritizáljuk, hogy nincsenek kellő célok. Ha megnézzük a közvetlen támogatásokra vonatkozó általános szabályokat, azt látják, hogy nincsenek célok egyáltalán mellé rendelve. Sőt, az egész kaphoz is csak nagyon kevés, és sehol. Tehát nem a számvevőszék dolga az, hogy célokat tűzön ki. A bizottság által elénk tárt szöveget értékeltük. És például a tartós füves területek tekintetében is nem nekünk kell definíciót alkotni, mi csak azt mondjuk, hogy ma ezen fogalom definíciója annyira vitatott és lebegő, hogy nehéz annak a fenntartásáról, szinten tartásáról egyáltalán beszélni. Nem tudjuk, hogy hány ezer hektár ö, ö, ilyen terület van az Európai Unióban, és hogy mennyit kéne 2020 utánig megőrizni, ezt senki nem tudja, nem csak mi nem tudjuk, és önök sem tudják, és a bizottság sem tudja. Márpedig, ha nem tudjuk, hogy mit akarunk megőrizni, akkor hogyan őrizzük meg? Másodszorban. A tartós hüves terület kapcsán ugye nyilván Nekem nincsen kompetenciám arra, hogy ebben állásfoglaljak, de azt látom, hogy ennek a fogalomnak a tartalma nagyon vitatott, és felfúvódott egy kicsit, és ma már akár egy erdőt is füves területnek tekintenek, mert hogy ott is van fű. Tehát nagyon túlzottan tágítható ez a fogalom, és mi csak ennyit állapítunk meg de nem én fogom kitalálni, hogy hogy kéne definiálni ezt a fogalmat. Ami pedig a jövedelmeket illeti, megint ezt asszonynak volt egy érdekes megjegyzés nekik előző megszólalásomra, és nem először mondtam el ezt, számos jelentésünkben benne van. Igen, megállapítottuk, hogy globális értelemben a közös agrárpolitika fontos hozzájárulás volt a jövedelem támogatásban az Európai Unióban a gazdálkodók életben maradásához keleten nyugaton egyaránt. Kérem a felszólalt, hogy fejezze be válaszát, mert kifutottunk az időből. Leszeretném zárni a vitát, mert már kifutottunk az időből. Sajnálom, hogy nem maradt több időnk a vitára, köszönöm, hogy mindenki eljött. A párbeszédre szükség van, és legalább azt garantálni kell, hogy legalább ugyanazokról a fogalmakról ugyanazokat gondoljuk. Köszönöm vendégeink megszólalásait, válaszait. Holnap a koordinátorok 10-kor találkoznak, és a bizottság pedig 11-kor ül össze. Kérek tehát mindenkit, hogy 11-re, a koordinátorokat pedig, hogy 10-re jelenjenek meg. Sajnálom, hogy késve fejeztük be az ülést. De nagyon jó tartalmas ülésünk volt, a véleménykülönbségek ellenére is, sőt, a véleménykülönbségek azt jelzik, hogy még bőven van mit beszélnünk erről a témáról. Köszönöm.